Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök a Libeszak Bizottság második munkanapján a héten. Elnöki közleménnyel kezdek. Gabriel asszony kérte, hogy a rendünk utolsó pontját a vízum liberalizációt Grúziával halasszuk el tehát ezt a hétfői, április 22-e hétfői ülésünkre fogjuk elhalasztani. Térjük akkor rá rögtön a mostani napirendünkre. Megadom az előadónak a szót a következő napirendi ponttal kapcsolatban. A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatéréséhez szükséges európai utazási okmányról van szó, és Halla Aho úr az előadó, parancsoljon. The European Common Asylum Policy. Köszönöm szépen, elnök úr. A közös menekültpolitika, illetve a migránsválság esetében sajnos nagyon sok tagállam nem téríti vissza azokat az állampolgárokat, harmadik országok állampolgárait, akiknek nincs szüksége nemzetközi védelemre, és sajnos ezek a személyek itt tartózkodnak az EU-ban. Még akkor is, hogyha meghozzák a visszatérítésre vonatkozó döntést, csak az esetek 30%-ában fordítják vissza ezeket az embereket, de több problémához vezet ez. Egyrészt a visszaéléseket bátorítja a menekültügyi rendszerben. Tudjuk, hogy nagyon sokan, egyre többen, akik a mediterrán térség keresztül érkeznek ide, tehát a földközi tengert átszelve jutnak Európába, nem felelnek meg a menekült státusz kritériumainak, és az európai állampolgárok szemében is gyengíti ez a menekültügyi rendszert. Rengeteg erőforrást fogyaszt az el az, hogy ezeket az embereket visszatérítsük, vagy egyáltalán a kérelmüket elbíráljuk, és ezeket az erőforrásokat nem tudjuk felhasználni azoknak a támogatására, akik valóban nemzetközi védelmet kérnek. Nincs persze varázsütésre kapható megoldás, bizonyos tagállamok sikeresebben kezelik ezt a helyzetet, és sikeresebben fordítják vissza azokat, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre mások kevésbé hatékonyan járnak el. Jó lenne megvizsgálni a tagállamokban alkalmazott gyakorlatokat és stratégiákat. Nincs, ahogy mondtam, varázsütésre alkalmazható egyetlen megoldás, több mindent lehetne mégis tenni annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk. Az egyik oka annak, hogy bizonyos származási országok nem fogadják vissza a saját állampolgáraikat, az, hogy nincs egy egységes úti okmány amelyel vissza lehetne téríteni ezeket az embereket. Egy olyan úti okmányra lenne szükség, amelyet a származási országok is elismernek, és megfelelő biztonsági jellemzői vannak. Az Európai Bizottság tervezik ezzel foglalkozni. Én eh, a javaslatot támogatom, mert egy eh, ilyen harmonizált utazási okmányjal egyszerűsítenénk a helyzetet nem csak számunkra, hanem a harmadik országok számára is, amelyek érintettek. A javaslatomban szerepel az tehát, hogy szigorúbb technikai és biztonsági normákat kell alkalmazni, biztosítani kell, hogy ne lehessen hamisítani ezeket az okmányokat, ne lehessen csalni ezeknek az okmányoknak a felhasználásával, tehát a biztonsági jellemzőket meg kell erősíteni. Én azt javaslom, hogy például az ilyen úti okmányokban szereplő fényképek esetén is legyen biztonsági követelmény. Ez a fajta közös utaz, európai utazási okmány persze nem csak a biztonsági jellemzőkről szól, hanem arról is, hogy kiépüljön vagy erősödjön a bizalom az Európai Unió és harmadik országok között. Ezért javasoltam azt, hogy ahol lehetséges és szükséges további információt is rögzítsenek az érintett személlyel kapcsolatban, annak érdekében, hogy az emberkereskedőkkel szembeni küzdelmet is tudjuk folytatni. A gyors cselekvés érdekében azt javaslom, hogy egy ilyen dokumentumot mindig az érintett tagállam hivatalos nyelvén és angol vagy francia nyelven adjanak ki, valamint a releváns harmadik ország hivatalos nyelvén. Elnök asszony, nem hagyhatjuk, hogy évek teljenek el megint, mielőtt a harmadik országokkal folytatott együttműködésünk hiányosságait orvosoljuk, és elkezdjük ezt a közös európai okmányt kiadni. Azt javaslom tehát, hogy rendszeresen és alaposan vizsgáljuk meg ennek a módosított úti okmánynak a használatát, és azt, hogy a harmadik országok milyen arányban ismerik el ezeket az okmányokat. A tapasztalatok alapján, az ilyen adatok alapján be tudjuk azonosítani, hogy hol vannak a rendszer gyenge pontjai. Nem tudjuk, hogy a visszafordítási ráta mennyiben függ az egységes úti okmány használatától. Az Európai Bizottság, a tagállamok, sőt, még a végrehajtás is arról beszél, hogy az Európai Unió információs rendszereinek interoperabilisnak kell lenni, és az információ nem ülhet egymástól elkülönített silókban. Ezeket a rendszereket össze kell kapcsolni. Így jobban érthetjük azt a helyzetet, amivel szembesülünk, és jobb döntéseket tudunk meghozni. Annak érdekében, hogy a menekült ügyi döntések kölcsönös elismerését erősítjük az Európai Unióban, és elkerüljük a másodlagos mozgását az érintett személyeknek, garantálni kell, hogy a tagállamok közötti információcsere működjön, és az európai utazási okmány kibocsátására is igaz ez, valamint arra is, hogy milyen harmadik országok állampolgárai tartózkodnak illegálisan az EU-ban. Ezért azt javaslom, hogy az Eurodac és a Schengeni információs rendszer is tartalmazza ezeknek az európai utazási okmányoknak az adatait. Tehát ezeket vigyék be ezekbe a rendszerekbe. El kell, hogy ismerjék széles körben ezt a fajta európai utazási okmányt, törekedjen erre az Európai Unió. Így sokkal erősebb és sokkal jobban működő visszafogadási megállapodást tud aláírni harmadik országokkal legyen egész egyszerűen alapfeltétele egy együttműködési és visszafogadási megállapodásnak az, hogy az érintett harmadik ország elfogadja az európai utazási okmányt. Elnök azt mondja, ez egy nagyon kényes téma, nagyon politikai jellegű téma, ezért szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem új szabályok létrehozásáról, vagy régi szabályok megváltoztatásáról van szó most, hanem arról, hogy a meglévő szabályokat fogjuk jobban végrehajtani. És azt hiszem, ez mindenkinek az érdeke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig következnek az árnyék előadók. Mussolini asszony az első. Láttam őt itt a teremben, de most nincs itt, akkor a következő árnyék előadó követ. Thank you, Chair. Dati asszony. Köszönöm, Dali asszony, köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok, és először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért, ezen jogalkotási anyag elkészítéséért. Mi úgy gondoljuk, hogy olyan migrációs politikára van szükség, ami valóban működik, ami változásokat jelent, tehát egy átfogó szakpolitikára van szükség, amely ennek a jelenségnek az összes dimenzióját levet, le, az indulástól kezdve az utazáson át a fogadásig minden egyes fázisról szólni kell ebben az anyagban. Tehát a globális képet kell megvizsgálni, az, hogy önmagában megadjuk-e valakinek a menekült státuszt, vagy nem, ezt még nem, nevezhető nem vezhető menekült politikának. Erre utalt a jelentéstevő is. A migránsok közül, 60% azoknak a migránsoknak, akiket hazaküldenének, mert ha nem felelnek meg a menekült státusznak, kritériumnak, ezeknek a 60%-a itt marad Európában, szegénységben elgetelten élt, sokak, sokak évekig itt laknak, teljesen reménytelenül, azért, mert a származási országok nem hajlandók őket befogadni, e, vagy azért, mert nincsenek meg a megfelelő utazási dokumentumaik, vagy azért, mert elvben nem ismerik el ezt az egész folyamatot. Nagyon fontos az, hogy a nemzetközi szabályoknak megfeleljünk, a kontanói egyezményre is gondolok. Nos, pontosan ezt a problémát kéne nekünk orvosolni. A szociális és demokraták célja, hogy ezt a problémát megoldjuk, foglalkozzunk a származási ország problémával is, és figyeljünk oda a menekültek emberi jogaira is, és alapjogaira is. Fontosnak tartom, hogy a rendelet hatája erre vonatkozzon, nem fogadunk el semmiféle olyan, semmiféle, semmiféle olyan kitételt, amely ö, nem emberi körülmények között fordítja vissza a migránsokat, hiszen valóban a visszafordítás része a migrációs politikának, de mindezt normális körülmények között kell megtenni. Nézek elébe, örömmel nézek elébe az együttműködésnek a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel mondom, az a lényeg, hogy igazi változást jelentsen ez az új migrációs politika, és legyen eredménye. Köszönöm szépen, Deli asszony, Mussolini asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Mi, a mi frakciónk teljes mértékben egyetért ezzel a dokumentummal, ez egy rendkívül fontos anyag. A 94-es dokumentumot frissíteni ez fel, miután itt vészhelyzetről van szó, valójában nem is lehet ezt vészhelyzetnek nevezni, mert krónikus helyzet alakult ki. Nos, alapvetően pozitívan értékeljük a jelentéstervezetet. Azt szeretnénk elérni a rendelettel, hogy többszöri utalás történjen az Európai Unióra, főleg a visszatérítéssel kapcsolatban. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak együttesen kell ezt a feladatot ellátni. Nyilván, amikor a dokumentumokat elemzik és vizsgálják a tagállamok, akkor ezt elsősorban ők teszik. A rendelet nem foglalkozik a visszatérítés, következ, visszatérítés körülményeivel, ez alapvetően egy technikai jellegű dokumentum, ennek célja, hogy nagyobb harmonizáció jelenjen meg a tagállamok között, és egyértelműek legyenek a szabályok. Törekedjünk tehát a legvilágosabb megfogalmazásra, de fontosnak tartom azt is, hogy a különböző cikkek is megfelelő logikusan következenek egymás után. Hogyha itt hibázunk, akkor sajnos nem lesz eléggé világos maga a jogszabály. Ne felejtjük, hogy kétoldalú megegyezések, megállapodások is szabályozzák ezeket a, ezeket a körülményeket, tehát célunk az, hogy a lehető legvilágosabb dokumentumot hozzuk létre. Fontosnak tartom, hogy utalás történjen a kíséret nélküli külföldi gyermekekre, vagy kiskorúakra és nem a preambulum bekezdésekben, hanem egy cikkben, tehát magában a szövegben. Természetesen a finanszírozásról is beszélni kell, alapvetően a tagállamok állják ezeket a költségeket, de erről is szólni kell rendeletben. Elnök, köszönöm, Mussolini asszony, Wimberg asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami a visszatérítéseket illeti, ezzel kapcsolatban nagyon világosan kell fogalmazni. Itt komoly gondok vannak, nem titok, nagyok a gondok. Sokszor a menekültek, vagy a migránsok áldozatok, vagy sokszor van erre is példa, ők maguk is bűnözővé válnak. Hogyha ezt nem helyesen fogalmazunk meg ebben a jogszabályban, akkor annak a tartalma kiürül. Nagyon fontos az is, hogy elkereljük azt, hogy ne, öm, rossz benyomást keltsünk, tehát hogy negatív hangulatot keltsünk. Az ötös pontban az utazás tényének elismerése előfeltétele kell, hogy legyen a visszatérítésnek. Köszönöm. Apologies for being late. Argentini asszony, elnézést, hogy késtem elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy ez egy alapvetően szakmai jellegű anyag, maradjon is az. Valószínűleg nem tudunk megegyezni, hogyha ezt túlpolitizáljuk. Megmondom miért. Legalábbis mi zöldek így gondolkodunk. Hogyha a migránsok túlságosan sok ideig maradnak Európában, vagy visszautasítják a menekült kérelmüket, akkor a probléma nem az, hogy ez túl sok papírmunkát jelent az európaiaknak. Hogyha valakit egy harmadik országba vissza akarunk küldeni, akkor ehhez az a feltétel kell, hogy teljesüljön, hogy a harmadik ország beengedje az illetőt. Vannak olyan esetek, amikor az emberek haza akarnak térni, de a harmadik ország, tehát a hazájuk már nem ismeri el őket. Ez itt a probléma. Egy leszépászét kiadhatunk, de ettől még a problémát nem oldjuk meg. A kérdés tehát, hogy miért kell egyáltalán leszépászé, hogyha megegyeznénk a szobaforgó harmadik országgal, hogy beengedik ezt a, persz, e, beengedik ezt a szemét, akkor valószínűleg ő ele, ők eleve, tehát a harmadik ország eleve elintézi a dokumentációt. Hogyha olyan emberekről van szó, akiket vissza kell küldeni, és a harmadik ország visszafogadja őket, akkor semmi gond. De, hogyha <clears throat> kikerülnénk ezt a harmadik országot, a származási országot, akkor értelmetlen az egész folyamat. Hogyha valakit nem engednek be a saját hazájába, akkor minek küldjük vissza? Akkor mi szükség a leszépászéra? A jelentéstevő plusz perambulum bekezdésekkel egészítettek a jelentéstervezetet, tehát ugye nem értek vele együtt a politikai megjegyzéseivel, de szerintem ettől nem lesz világosabb ez az igen szakmai jellegű anyag. Bizonyos területeken azért szeretnénk plusz információt. A leszépászé általában fényképpel ellátott dokumentum, A jelentéstevő szerint ennek lesz egy konkrét formátum, mert ez egy norma szerint történik, de hogyan jutunk hozzá ehhez a fényképhez? Mi történik, hogyha valaki nem halandó arra, hogy lefényképezzék, mert nem, akar, mert nem akarja, hogy kiutasítsák? Ezeket a dolgokat tisztázni kéne. Ennyit szerettem volna mondani. Önkritikát gyakorlok, mert elkéstem, de ne politizáljuk túl ezt a dolgot. hogyha ez alapvetően visszat, hogy ebből visszatérési politikát akarunk ki alakítani, akkor nem, tudunk, nem tudjuk ezt megoldani. Verzsi asszony a következő, szeretne hozzászólni? Euh, Elnézést elkéstem. Csak egy dolgot mondanék. Nem lepett meg, ahogy a jelentéstevő megalkotta ezt az anyagot de egyetértek az előttem szólóval, legyen szakmai jellegű az anyag, ne politizáljuk túl. Sajnálom, hogyha, sajnálnám, ha ilyen fordulatot venn. Köszönöm, Verzsi asszony, még valaki szeretne hozzászólni? A bizottság felé fordulok, szeretnék ezt valamivel kiegészíteni. Parancsoljon. Uh, good morning to all. Uh, my name is Emmanuel Cabo. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Emmanuel Cabónak hívnak, és a DJ Homot képviselem. Egy-két szót szeretnék szólni a bizottsági javaslat kapcsán. A javaslat hátterében az áll, hogy jelenleg nincsen egy harmonizált visszatérítési dokumentum biztosítékokkal. Ez pedig gondot jelent, hiszen így a visszatérítési politika politikát nem tudjuk hatékonyabbá tenni, pedig ez az egyik prioritás a tagállamok és a bizottság számára is. Ezért a javaslatunk lényege a következő. A visszatérítési láncolatban szeretnénk biztosítani, hogy az úti okmány egy erős, határozott elem. Eddig ez gyenge láncem volt. Vannak olyan országok, amelyek nem fogadják el az EU-s úti okmányokat, mert azok nem rendelkeztek kellő mértékű biztonsági elemekkel. A jelenlegi javaslattal nem tudjuk megoldani az összes visszatérítési problémát, és tudjuk, hogy jó pár kérdés merül fel a tagállamok részéről. Valóban egy technikai jellegű javaslatról van szó, melynek célja, hogy a visszatérítési dokumentumok jobbak legyenek. Ezért csak egy szakmai, egy technikai dokumentumot nyújtottunk meg. Ami a módosítókat illeti, valóban jó pár módosító született, például a fénykép, a fordítás, az információ mennyisége tekintetében. Ezeket a javaslatokat megvizsgáljuk majd. Megpróbálunk meggyőződni arról, hogy ez ne nehezítse meg a folyamatot, ne súlyosbítsa a bürokratikus terheket, hanem valóban hozzáadott értéket képviseljen. Ezek az úti okmányok olyanok kell, hogy legyenek, amelyeket a tagállamok könnyen, gyorsan és költségmentesen tudnak alkalmazni. Ami pedig az 5A módosítót életi, amely feltételhez kötné a visszatérítést, tehát az úti okmányhoz kötné azt, ez véleményünk szerint kontraproduktív. Nagyon nehéz tárgyalásokon vagyunk túl. A visszafogadási országok nem akarják elfogadni a visszatérítési megállapodást. Ez azt jelenti, hogy valamiféle rugalmasságra van szükség, folytonos politika erőfeszítést kell tennünk, ez itt szerintünk kontraproduktív lenne. Ami pedig a vízum kérdését illeti, valóban érdekes opció lehet az, hogy a vízumot használjuk, de szerintünk bizonyos harmadik országok, akik nem működnek együtt a visszatérítésben, nem hajlandóak a nem lennének hajlandók a vízumot használni. Jelenleg a vízumkódexet felülvizsgáljuk, ez a trialógus témáját képezi, és igazából oda tartozik ez a téma, nem pedig ide. Ami pedig az Eurodakot illeti, illetve a Schengen információs rendszert, valóban bizottsági szinten azon dolgozunk, hogy a Schengeni információs rendszert használjuk, illetve az Eurodakot is, arra, hogy több információt adjunk a tagállamoknak az írásos döntésre. Van egy megvalósítási tanulmány, amely megvizsgálja, hogy információt tehetünk-e a döntéshez a Schengeni rendszeren belül, azonban ez a tanulmány még nincs készen, jó pár nehézség áll az utunkba. Adatokat betehetünk a rendszerbe, de dokumentumokat nem, az Eurodagba, illetve a Schengeni rendszerbe. Tehát meg kell néznünk, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Elképzelhető, hogy itt majd a bizottság javaslatokat fog beterjeszteni, de ismét hangsúlyoznám, hogy nem ebbe az anyagba tartozik ez a kérdés. Lényeg a következő. Korlátozott számú témával szeretnénk foglalkozni ebben a javaslatban. Technikai jellegű javaslatról van szó, és szerintünk ezekre kellene koncentrálni, hiszen nagyon fontos, hogy minél hamarabb tető alá hozzuk ezt a dokumentumot. Elnök, köszönöm szépen, és most visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igazából lényegileg semmivel nem tudom kiegészíteni az, az eszmecserét. A módosítók határideje április 24-e. Erre szeretném fölhívni a figyelmet, és a következő árnyékjelentéstevői ülést itt az elnök félbeszakítja. Április 28-a délután 5 óra a határidő, én úgy tudom. Jelentéstevő, akkor tévedtem elnézést. Elnök? Rendben, akkor térjünk át a következő napi rendi pontra, ez pedig a külső határokon történő ellenőrzés témája a vonatkozó adatbázisokban történő ellenőrzések megerősítése a külső határokon. Makovei asszonynak fogom megadni a szót, aki a jelentéstevője ennek az anyagnak. Köszönöm. Mulțumesc, doamna președintă. Um, securitatea Europei și a cetățenilor ei este o prioritate absolută. Mulți din Köszönöm szépen. Mm, az európai állampolgárok biztonsága abszolút prioritás számunkra. Az egy olyan jelenséggel vagyunk, egy olyan jelenséggel állunk szembe a dzsihadizmussal, amely nagyon is megerősödött az elmúlt időszakban, ezért meg kell erősítenünk a külső határainkat, és ehhez kellő erőforrásokra van szükség. A Schengeni kódexet változtatja meg a bizottság javaslata, és azt kéri a tagállamoktól, hogy szisztematikusan, rendszeresen ellenőrzéseket végezzenek. Ez azt jelenti, hogy minden személyt ellenőrizzenek a határokon, és minden területen tegyék ezt meg. Tehát ugyanígy vonatkozik ez a vízumokra, vízumköteles személyekre, illetve az Európai Unión kívüli személyekre is. Tehát minden egyes személyt ellenőrizni kellene. Ez megnehezíti a határátkelést. Ezért a tagállamoktól azt kértük, hogy véletlenszerű ellenőrzéseket végezzenek, méghozzá konkrét céllal. Tehát bizonyos személyeket bizonyos személyeket kell csak ellenőrizni, így az általános administratív teher nem lesz túlságosan nagy. A bizottság szövegéhez képest új javaslat született, ez pedig az ellenőrzés és a derogációs téma, delegáció témája. Tehát a kockázateremzés után végzik az ellenőrzést a tagállamok, itt egy korlátozott időben, egy, egy időhatárt is meghatározunk, ugyanígy vonatkozik ez az összes határa, legyen az vízi, vagy szárazföldi, vagy légi határ. Tehát pontos határellenőrzést kérünk, és ezt mindenképpen, ennek során mindenképpen figyelembe kell venni a határátkelési forgalmat. Van egy tranzíciós időszak, ez korlátozott, hat hónap a határa. Itt meg kell várni a rendelet hatályba lépését. Hogyha a hat hónap túlságosan hosszú, Véleményem szerint ez túlságosan hosszú, ezért itt rövidíteném ezt a határidőt, ami pedig a kockázat értékelést illeti célzott ellenőrzésekre van szükség. Itt a Frontex segítségét is kell kérni, a bizottság, illetve a tagállamok segítségét. Tehát rájuk hárul ez a feladat. Egy másik módosítóban azt javaslom, hogy a bizottsági rendelet a rendelet életbe lépésétől fogva 12 hónap belül, 12 hónapon belül értékelni kell ennek a hatását. Ez azt jelenti, hogy minél rövidebb határon, határidőn belül nézzük meg, hogy milyen hatása van ennek a rendeletnek, tehát hogyan működik a szisztematikus ellenőrzés. El kell kerülni a kettős ellenőrzést, olyan esetekben, ahol kívülről érkeznek be személyek az Európai Unióba. Itt ellenőrzést végzünk akkor is, amikor kilépnek az EU-ból. Derogáció létezik itt, megpróbáljuk, megpróbáljuk elkerülni az ugyanazon adatokra vonatkozó kettős ellenőrzést. A Románia esetében nagyon fontos, hogy megtartsuk a szisztematikus ellenőrzést minden adatra vonatkozóan, minél gyakrabban, és ezért 2015. novembere óta ezt a rendszert alkalmazza Románia minden külső határ esetében. Ami a 14-es módosítót illeti, a biztonság megerősítés ennek a célja, aki azon tagállamok, amelyek a belső határokat átmenetileg ellenőrzik, számukra azt javasoljuk, hogy ezt rendszeresen tegyék a rendelkezésre álló adatok alapján. Ennek a Schengeni kódexben van a jogi alapja. Ami a 22-es módosítót illeti, minden rendelkezésre álló eszközt ki kell használni a terrorizmus elleni harc érdekében, illetve a határok megerősítése érdekében. Ezért azt javaslom, hogy a nem EU-s állampolgárokat a releváns adatok alapján ellenőrizzük amelyet a nem Schengeni országok nyújtanak be. Ez azt jelenti, hogy más adatbázisokkal is együtt kell dolgoznunk, nem csak a SIS adatbázissal, vagy a Frontex, az Europol és a nemzetközi szervezetek adatbázisaiból. Ezt kétoldalú megállapodások, illetve szerződések alapján lehetne elvégezni, olyan szerződések alapján, amelyeket a nem EU-s országokkal kötöttünk, illetve együttműködhetünk a nemzetközi szervezetekkel is. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak nagyobb fokú együttműködésről kell tanúbizonyságot tennie a nemzetközi szintéren, csak így lehet felvenni a harcot a terrorizmussal szemben. A legutóbbi támadások rámutattak arra, hogy további ellenőrzésre van szükség, csak így garantálhatjuk az európai állampolgárok biztonságát. És így csökkenthetjük az aggodalmat, a feszültséget az állampolgárokban. Nagyon sok európai állampolgára beszéltem, szinte minden tagállamból, és mindenkinek az a meggyőződése, hogy az Európai Unió nem tesz eleget ebben a témában, vagy pedig ha lép, akkor ezt késlekedve teszi. Fontos tehát a jobb felkészültség, hiszen most általában csak utólag sajnálkozunk. Nagyon sokan panaszkodnak a bürokratikus munkamódszerek miatt, és itt nem, uh, nem csak a Schengeni kódexről van szó, hanem a külső határok védelméről is. Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban lépéseket kell hoznunk, és el kell kerülni azt, hogy emberi életek esenek áldozatul. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásait, illetve a segítséget. 28-a lesz a módosítók benyújtásának határideje. Reporters, Mrs. Kudricka, asszony következik. Most átadom a szót tehát a többieknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm először is Mekovei asszony összefoglalóját. A néppárti frakció egyetért a jelentés tartalmával. Itt arról van szó, hogy a Schengeni térségre figyeljünk oda, és a Schengeni térséget erősítsük meg. Ez gyakorlatilag nagyon fontos. Az Európai Uniós állampolgárok biztonsága kiemelkedő jelentőségű, hatékonyabban kell tehát a határvédelmet megvalósítani, és ez a hatékony információcsere kötelezettségét vetíti előre, természetesen a személyes adatok védelmét ö, is garantálni kell. Az elején a, az ellenőrzések miatt azt hiszem még nem lesz aránytalan túlterheltség, viszont jel, legyünk reálisak. A hat hónapos időszak, mint átmeneti időszak a légi határokon, azt hiszem, megfelelő. a néppárti frakció nevében majd én is benyújtok módosító indítványokat annak érdekében, hogy ha valaki nem jelent veszélyt a közbiztonságra nézve, akkor hogyan kezeljék ezt az utast, és hogy az adatbázisok adatait hogyan cseréljék ki a tagállamok. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy van egy-két tagállam az Európai Unióban, amely az Európai Unió külső határait és mégsem részese a Schengeni térségnek, őket integrálni kell a SZISZ rendszerbe, mert különben nem biztosítható az EU külső határainak megfelelő védelme. Határidőre is szükség van ezeknek a kapoknak a létrehozásához, felállításához, és arra is, hogy a bizottság támogatást nyújtson a tagállamoknak. Ajánlásokra lenne szükség arra vonatkozóan, hogy a bizonyos határátkelő pontokon hány kaput állítsanak működésbe nyitott vagyok az együttműködésre, Makovei Eszonynal és a többiekkel. Remélhetőleg a jelentést a lehető legjobb formájában tudjuk majd elkészíteni. Köszönöm szépen, Kudricka asszony és Fajon asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Mónikának köszönöm ezt az összefoglalást. Az biztos, hogy az Európai Uniós állampolgárok biztonsága nagyon fontos szempont, viszont nekem vannak azért itt aggájaim, amire szeretnék felhívni a figyelmet. Az Európai Bizottság javaslata nagyon biztonságközpontú, középpontú, és az arányosság elvét én hiányolom belőle. Szeretnék föltenni egy kérdést, ha jól tudom, a bizottság később szót kap, tehát kérném, hogy válaszoljanak erre, miért nem végeztek hatástanulmányt? Általában egy ilyen javaslatot mindig bizottsági hatástanulmány kísér, és itt nincs empirikus bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy valamennyi utas, aki belép és kilép ellenőrzése, komolyan javítaná a biztonságot. A határőrök már a mostani helyzetben is túlterheltek a Schengeni vízum követelmények teljesítésével. Én többször ellátogattam a határátkelő helyekre, amikor az intelligens határok csomag előadója voltam, és elmondhatom, hogy nagyon sok tisztviselő elmondta nekem, hogy egész egyszerűen csúcsidőben nem tudják a rendszerben a vízumokat rendszer szerűen ellenőrizni, nem tudnak minden utast ellenőrizni, mert akkor a rajtuk a nyomás, és annyi az utas. Itt gyakorlatilag az átkelőhelyek egyharmadáról van szó, ahova érkeznek ezek az utasok. Itt írják elő az harmadik országokból érkezők rendszer szintű ellenőrzését. Most ha képzeljük el, hogy ehhez még hozzáveszük az EU-s állampolgárokat is, akkor hihetetlen nagy teher nehezedne ezekre a rendszerekre és a tisztviselőkre. Azt hiszem a bizottság a gyakorlatban nem vizsgálta meg ennek a működési, a működtethetőségét. Gyakorlatilag aránytalanul nagy terhet jelent ez majd a az érintett határátkelőkön, határokon. A szlovén-horvát határt említhetném, ahol például komoly gyakorlati problémák vannak a döntés meghatározásával. 52 millió határátkelésre kerül sor évente, és képzeljenek el, mondjuk a csúcsidőszakban egy ilyen átkelőt. De mondhatnám Spanyolország és Gibraltár példáját, ahol naponta több tízezer ember lép át mondjuk a csúcsidőszakban, és ezeknek az embereknek az egyenkénti ellenőrzése hatalmas terhet jelent. Tehát észszel, észszerűen eljárva kellene javaslatot tenni, szerintem csak akkor lenne szükség ilyen ellenőrzésre, hogyha a kockázatértékelés alapján erre valóban szükség van. Lehetne véletlenszerűen az alapjogok teljes tiszteletben tartásával végrehajtani ezeket az ellenőrzéseket, vagy pedig bizonyos kategóriák, állampolgárok bizonyos csoportjai mentesülhetnének az ellenőrzés alól. Én majd benyújtok java, módosító javaslatokat, remélem, hogy javíthatjuk az eredeti bizottsági javaslatot, és remélem, hogy nem oda jutunk, hogy egy végrehajthatatlan jogszabály kerül aztán kiadásra. Köszönöm Fajon asszonynak, a következő adó Intvált asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. However, I do share, uh most of the concerns that were expressed by uh, Mrs. Fajon. Egyetértek Fajon, a Fajon asszony által elmondott aggályokkal. Olyan biztonsági intézkedéseket szeretnénk, amelyekre szükség van. Persze, hát csak akkor kell ezeket végrehajtani, hogyha arányosak és szükségesek. Hát igen, egyébként mi szükség lenne rájuk. Mert egyébként csak akadályozzák a, az utasok áramlását. Én is hiányolom a hatástanulmányt. Engem tájékoztattak arról, hogy a Sardegol reptéren Franciaországban ezt kipróbálták egy napig, de akkora felfordulást okozott ez, hogy egy nap után abba hagyták. Hát hogyha a franciák a saját legnagyobb repterőkön, a Sárdegolon ezt nem tudják megvalósítani, akkor mit várunk, mi történik máshol? Tehát szerintem mielőtt bármilyen fajta döntést hozunk, hatástanulmányra van szükség. Egyébként meg elkezdem itt gondolkodni arról, hogy miért akar a bizottság állandóan olyan javaslatokat benyújtani, amelyek nem társulnak hatástanulmányhoz, ezt nem értem. A Libel szakbizottsághoz mindig ilyenekkel állnak elő. Azt sem értem, hogy miért lenne mentesség a rendes szintű ellenőrzések alól a tengeri és szárazföldi határokon, de a légikikötőkben meg nem. Azt sem értem, hogy mi a logikája annak, hogy a szabály legyen a rendszer szintű ellenőrzés, tehát hogy mindenkit ellenőrzünk, és a kivétel az, hogy a kockázat, kivételes esetben kockázat alapú véletlenszerű ellenőrzést végzünk. Hát pontosan a kockázat alapú ellenőrzés jelenteni azt, amire szükség van, aminek a szabálynak kéne lennie. Ami nem jelent kockázatot, azt minek kell ellenőrizni? Azt kell ellenőrizni, ami kockázatot jelent. Hát ahol nincs ilyen kockázatot, minek ellenőrzünk állandóan? Tehát szerintem ezt meg kellene fordítani, legyen az alapszabály az, hogy célzott ellenőrzések a kockázat alapján, és a kivétel az, hogy mindenkit ellenőriznek. Azt is nagyon óvatosan kellene átnéznünk, hogy milyen eszközeink vannak már ezek, amik megvannak, a PNR adatok, például ezeket föl lehet használni, és azt is elmondták nekem, hogy több, több tagállam most például az utasszállítókra gyakorol nyomást, hogy gyűjtsék az API adatokat az EU-n belüli járatokra is. Ez egyébként a szabályok megsértése lenne, úgyhogy ezt meg kellene vizsgálnunk. De hát nézzük már meg, hogy milyen eszközeink vannak most kéznél, és hogy ezek hogyan illenek a most javasolt be- és kiléptetési rendszerhez. És végül pedig két záró megjegyzés. Hogyha célzott és kockázat alapú ellenőrzéseket hajtanak végre, akkor mi lesz ennek a kockázatfelmérésnek az alapja? Profilalkotás, vagy micsoda? Ezt szeretném tudni. És az utolsó megjegyzésem a következő. Lépjünk egy kicsit hátra, és ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Azt értem, hogy biztonságot szeretnénk teremteni, de nagyon óvatosan kell eljárni akkor, amikor megpróbáljuk felmérni, hogy honnan jönnek, honnan származnak ezek a fenyegetettségek. Nagyon sok fenyegetettség, veszély kívülről jön. Nyilván ez az emberi természet, az ember így gondolkodik, hogy a külső környezetből jön a veszély az EU-n kívülről, de hát hogyha körülnézünk a saját házunk táján, akkor látjuk, hogy nem kívülről jött ez a fenyegetettség, hanem az EU-n belülről. Úgyhogy van-e szükség biztonsági intézkedésekre? Igen. Arányosak, szükségesek és hatékonyak legyenek ezek. Köszönöm. Mrs. please. Vergia, asszony következik, parancsoljon. Oui, à mon tour, je vais remercier le, le rapporteur köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Ellenzésével egyetértek, illetve Pajon asszony és Intvert asszony véleménye is szimpatikus számomra. Nagyon fontos, hogy mindazok biztonságára figyelemmel legyünk, akik az Európai Unió területén tartózkodnak, és hogyha és általában, hogyha azon melegébe reagálunk valamire, az nem szokott sok jó vért szülni. Nos, láttuk, hogy a terroristák többségében Európai Uniós állampolgárok, ez azt jelenti, hogy a külső határvédelmet meg kell, és ellenőrzést meg kell erősíteni, szerintem ez logikus. Hogyan lehet ezt megvalósítani úgy, hogy ne nőjön meg a várakozási idő a határokon, bevallom, nem tudom rá megoldást. Hogyan lehet ezt megtenni úgy, hogy ne legyenek pluszköltségek? Lehet, hogy az uniónak nem lesznek ebből pluszköltségei, de a tagállamoknak bizonyosan lesznek. Hogyha azt akarjuk, hogy ne kígyózzanak hosszú sorok a határokon, ahhoz plusz emberek kellenek, emberi erőforrások. Nagyon fontos az együttműködés a harmadik országokkal. Ez igaz, de egy európai jogszabályban, vagy jelentésben nem kényszeríthetjük arra a harmadik országokat, hogy ugyanolyan személyi azonossági és egyéb normáik legyenek, mint nekünk. Tehát ez is kérdője számomra. Kérdés, hogy a tagállamok közötti együttműködés példaértékű-e? Fajon asszony is hozott erre példákat. Fontos az arányosság, a hatástanulmányok is elengedhetetlenek. A Charles de Gaulle reptér volt az első példa. Én egy kis repülőtér példáját hoznám elő. Strasbourgban van szó. Amikor megpróbálták az ellenőrzéseket szisztematikusan elvégezni, akkor hihetetlen helyzet alakult ki, mert Strasbourg, a Strasbourg repülőtér egész egyszerűen nincs erre fölkészülve. Ellehetetlenült a helyzet. Én mondjuk vonattal érkezem Strasbourgba, úgyhogy engem ez nem érint, de sok szerencsét kívánok az összes kollégának, aki repülővel érkezik Strasbourgba. Szerintem egy kis plusz időt azért hagyjanak rá indulásnál, meg a érkezésnél a biztonsági, biztonsági intézkedésekre, vagy ellenőrzésre. A tavaly januári párizsi merélet után Franciaország azt kérte, hogy ilyen szisztematikus ellenőrzés legyen a külső határokon, ez nem történt meg. Most pedig a Schengeni egyezmény módosításáról tárgyaljunk, hogy a bizonyítási terhet megváltoztassuk. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, de ez nem biztos, hogy jó irányba halad. A tagállamok ismételten az Európai Unióra mutogatnak, arról, közben arról panaszkodnak, hogy nekik mi hiányzik, és mi a bizottság válasza, plusz szövegeket, újabb szövegeket hoz elő. Úgy tűnik, hogy előre menekülünk, módosítjuk az összes ide vonatkozó szöveget. Hogyan függ ez majd össze, vagy hogyan kapcsolódik a PNR szöveghez, amit a múlt héten fogadtunk el, vagy az intelligens határokról szóló jelentés, ez hogy kapcsolódik ez, az eurodakról is lesz nem sokára egy jelentésünk. Én ezt már föl nem foghatom. Egyszerűen nem látom át, hogy mit teszünk. A tagállamok megpróbáljanak kibújni a saját felelősségük alól, az Európai Unió nem különbözik a tagállamoktól, nem, egy, nem másokról van szó, hogyha az Európai Unió kötelességét soroljuk fel egy papíron, az, az még nem old meg semmiféle problémát. Problémát a lényeg az, hogy biztosítsuk mindazoknak a személyeknek a biztonságát, akik az EU területén vannak. Elnézést, hogy provokatív vagyok, de nem szeretném, hogyha lenne még egy merénylet. Vajon ha lesz még egy merénylet, akkor milyen intézkedés csomaggal fognak előállni? Köszönöm, Verzsi asszony. Lunacek asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet Mákovai asszonynak a prezentációjáért, de el kell mondjam, hogy az utóbbi hozzászólók aggájait én is osztom. A biztonság valóban nagyon fontos, de fontos az arányosság. nem egyértelmű, tehát a bizottság még nem megfelelően indokolt, hogy erre tényleg szükség van, legalábbis így gondolkodom én is, meg a, meg a frakcióm is, és ahogy Tanya Fajon is mondta, hatástanulmányok. Hogyha a bizottság mindenre kér egy hatástanulmányt, akkor erről miért nem csináltak egyet? Mert ez egy nagyon konkrét dolog, már korábban meg kellett volna tennie. Végre meg kellett volna tenni a hatástanulmányt. Az egyik jelentéstevő külésén azt mondta valaki, hogy a Frontex szerint a reptéreken egy-két másodperc egy ellenőrzés. A sárdogollon viszont egy napig próbálták ezt csak ki, és belátták, hogy nem működik, nem tudom, hogy azért, mert túl hosszú ideig tartott, vagy hosszú ideig tartott a várakozás, vagy nem volt elég emberük, nem tudom. Akik Strasbourgba a repülővel érkeznek, azok tudják, hogy ez mit jelent. Lényeg, hiányzik a hatástanulmány. Enélkül ezt nem lehet így tovább folytatni. Van még egy gond. A terrorista támogatás, támogatás, támadások során eddig az derült ki, hogy a terroristák nem menekültek, hanem olyan emberek, akik itt születtek Európában, itt nőttek fel. A két dolgot külön kell választani. Ez egyik ülésen azt mondta a bizottság, hogy a határokon meg kell nézni, hogy kiről van szó, turisták, menekültek, vagy kis határforgalomról van szó. Nem, elnézést kérek. Az a lényeg, hogy a terroristák ne, jöjjenek, ne jöhessenek vissza Szíriába. Ezek nem menekültek, ezek terroristák. Egyetértek azokkal is, akik elmondták, hogy mindezt kockázatelemzésen kell, hogy alapuljon, célzottnak kell lennie. De mit jelent az, hogy kockázat? Ezt hogy fogják definiálni? Etnikus profilozás lesz? A sötétbőrűek nem jöhetnek be? A fehérek bejöhetnek? Ez számomra egyáltalán nem világos. Három módosítóra térnek még ki, mindegyik Makovei asszony tollából. 14-es módosító A belső határokon a belső határokon az ideiglenes határellenőrzésről van itt szó. Nos, ha ez megvalósul, az azt jelenti, hogy a tagállamok a belső határokon automatikusan, tehát a bizottságtól való engedélykérés nélkül ugyanazokat a szabályokat alkalmazhatják. Szerintem nem szabad megengedni, hogy ez automatikusan történjen. Ha ezt megszavazzuk, akkor ugyanolyanok lesznek a belső határok, mint a külső határok. Hogyha erre szükség van, azt, le, azt kérvényezni kelljen. Ez így ebben a formában nem lesz jó. 21-es módosító. A releváns adatbázisokkal, adatbázisokban mindezt meg kell nézni. Nos, szerintem Ez egy zárt lista kell, hogy legyen, nem szabad más adatbázisokkal ezt összevonni. Ha erre mégis szükség van, akkor ezt még lehet módosítani. 22-es módosító. Hogyha az adatbázisok hogyha a harmadik országokkal vannak egyezményeink, és ott is vannak adatbázisok, akkor ezeket az adatbázisokat nem szabad automatikusan bevonni mi rendszerünkbe, hanem ezt esetenként elbírálásban kell részesíteni. Köszönöm, Wimberg asszony. Tack för ordförande och eh, tack till eh, föredragaren. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Mostanában nagyon fontosak az ellenőrzések, én támogatom az ellenőrzéseket, egyre gyakrabban sújtanak ránk le a terrorista támadások. Én szívesen állok sorba a repülőtéren, hogy mindenkinek megvizsgálják az útlevelét, ha ezzel elkerülhető egy támadás. Ez egy ugyan egy kis fennakadás, illetve egy kis időveszteség, de van értelme. Még egy dolgot szeretnék mondani. A terroristák itt vannak közöttünk. Általában, legalábbis azt láttuk az elmúlt benéletek során, az elkövetők európai születésűek, és az legújabb adatok szerint 5-6 ezer európai van itt benne az Európai Unióban, tehát nem a külső határokat kell elsősorban védeni, és ellenőrizni, hanem a tagállamoknak saját határaikat kéne ellenőrizni. A jelentéstevő azt kéri, hogy kilépéskor és belépéskor is megtörténjenek ezek az ellenőrzések. A 18-as módosítóban azt olvashatjuk, hogy 6 hónapos időszakra van szükség a vízadatoknál. Ki szeretne még hozzászólni? Szolini asszony. Köszönöm elnök asszony, hogy egyetértek a jelentéstevő javaslatával, és azzal is, amit az elnék jelentéstevők mondtak. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott javaslat. Hogy egy hasonlattal éljek, a földrengéseket sem lehet előre jelezni mindig, ettől még a vulkánokra, vulkánokon is vannak emberi települések. Fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió most mindenki egyértelműen azt mondja, hogy a külső határokat ellenőrizni kell, és meg kell nézni azt, hogy milyen intézkedésekre van szükség a belső határokon. Szerintem ez egy európai válasz, és ez túllép a tagállami egoizmusom, pedig mostanában erre sok példát látunk. Még egy hasonlattal hadélyek, ez Brüsszelre vonatkozik. Mi az aventemi repülőteret használjuk, aki onnan indul, az 3-4 órával az indulás előtt meg kell, hogy érkezzem. Brüsszelben, hogyha valaki elveszíti az, út, az útlevelét, akkor abba a rend, arra a rendőrösre kell mennie, amelyik önkormányzatnál vagy amely kerületben elveszítette, mert hogy a rendőri, a területi rendőrőrsök Brüsszelen belül, azt hiszem 60, egymással nem kommunikálnak. Tehát egyetértek a javaslattal. De ott van például az Eurodac, a SIS, más rendszerek, ezekre sokszor történik utalás a, jelen, a jelentéseinkben. De fontosnak tartom, hogy ezek között a rendszerek között legyen egy összeköttetés. Tehát a külső határokat védjük, tegyük félre a tagállami egoizmust, és kössük össze azokat a forrásokat, azokat az adatbankokat, ahol ezeket az adatokat gyűjtjük. Köszönöm. A bizottság szeretne hozzászólni. Thank you, Madam Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is köszönettel tartozom a Libének, hogy prioritásként kezeli ezt az anyagot, ugyanúgy, ahogy 2015. decemberében a határcsomagnak is prioritást biztosítottak, ez a határ és parti őrség felállítására vonatkozott. Most egy-két általános megjegyzéssel élnék, és aztán majd részletesebben megvitatjuk a kérdést, amikor benyújtották a módosító javaslatokat. Az első általános megjegyzésem, vannak, akik azt mondják, hogy ez egy biztonság által vezérelt javaslat, valóban de nem egy izolált anyagról van szó, kezdeményezések sorozatába tartozik, a bizottság azzal a céldal terjesztette ezeket, hogy a migrációt jobban lehessen kezelni, és ugyanígy a külső határokat is. Tehát valóban ez a javaslat konkrétan a biztonságot veszi célba, de a bizottság nem csak ilyen jellegű javaslatokat nyújt be, hanem a visszatérítéssel, az áttelepítéssel, a migránsok számára jogi, jogilag helyes belépést biztosító lehetőségekkel kapcsolatos anyagok benyújtásával is foglalkozik. Elhangzott, hogy hiányzik a hatástanulmány a bizottsági javaslatok esetében, egy jó pár esetben. Valóban ez így van, és valóban elméletileg szükség van hatástanulmányra. Elnök asszony, azonban azt hiszem, hogy ez egy általánosabb és politikai jellegűbb megbeszélés témája kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy a jelenlegi javaslattal kapcsolatos eszmecserét befolyásolja. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy nem elefántcsontoronyban készült ez a javaslat, a tagállamokkal, illetve a határőrségi szervezetekkel, valamint a Frontex-el kapcsolatban álltunk ennek kialakítása során. Tehát nem egy olyan javaslatról van szó, amely ne lenne igazolt vagy jogos, csak azért, mert hiányzik a hatástanulmány. Általánosságban egyetértek, és ezt a kérdést föl kell vetni a bizottsággal. Aztán ott van az arányosság kérdése. Tisztelt elnök asszony, engedje meg, hogy emlékeztessem önt arra, hogy mi is a helyzet ma. Már létezik egy olyan kötelezettség, amely értelmében a tagállamoknak ellenőrizniük kell minden egyes határátlépőt, az Európai Uniós állampolgárokat is. Ez azt jelenti, hogy mindenkit, aki átlép a határon, ellenőrizniük kell a tagállamoknak. Tehát már létezik ilyen szisztematikus ellenőrzés. Itt nem az arányosság kérdése merül föl, hiszen ezek a szabályok már életben vannak. A jelen javaslat célja az, hogy a szisztematikus ellenőrzések során kötelező legyen az is, hogy az adatbázisokkal összevessék a határátlépő adatait, de az a rendszeres, szisztematikus ellenőrzés már létezik. Aztán, ahogy a bizottság rámutatott, lehet, hogy ez meghosszabbítja a határátlépési időt, ezért lehetséges derogációt biztosít a bizottság a szárazföldi és tengeri határok esetében. Miért különbözik ez a légi határoktól. Nos, kapcsolódik ez a már meglévő infrastruktúrához, illetve a jelenlegi ellenőrzési rendszerhez, valamint az áramlatok, az átlépők áramlatának természetéhez is. Nem tudom, hogy Strasbourgban mi a helyzet, ahogyan ezt megemlítették a képviselők, de elméletileg a reptereken mindenkit ellenőriznek. Legyen szó akár Európai Uniós állampolgárokról, mindenkit ellenőriznek a nemzetisége identitása alapján, aztán már most is további ellenőrzések vannak folyamatban, kockázatelemzés alapján, és itt vannak közös kockázati mutatók, amelyeket a tavalyi év során dolgoztunk ki a külföldi terrorista harcosok elleni fellépés keretében. Aztán a terrorizmus elleni harc tekintetében természetesen ez nem csodaszer, nem az a javaslat van a kezünkben, amely az összes biztonsági félelemnek véget vet, azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a külföldi terrorista harcosokat elfogják a határokon akkor, amikor kilépnek, illetve amikor belépnek az EU-ba. Az SZSZ alapján megnézik, hogy milyen úti dokmányokkal léte, rendelkeznek, és összevetik az adatbázissal. Így földeríthetőek ezek a harcosok akkor, amikor átlépnek külső határokon. Ami pedig a kikötőket illeti, a reptereken az infrastruktúra lehetővé teszi, hogy a már most is létező rendszeres ellenőrzések mellett az adatokat összevessék a biztonsági kapcsolatos adatbázissal. A tanács egy átmeneti időszakot javasolt, hiszen lehet, hogy itt szükség lesz további ö, munkatársakra. Hat hónapot javasoltunk, és a tagállamok nagy többsége számára ez egy elfogadható átmeneti időszak. A jelentéstevő rövidebb időt szeretne javasolni, természetesen, akkor erről majd beszélni kell a következő három oldalú megbeszélések során, trilógusok során. A szárazföldi határoknál azonban más a helyzet, ez függ a földrajzi elhelyezkedéstől, hiszen néha csak egyetlen egy sávon lehet ki és bejutni a Schengeni térségbe. Hogyha nagyon sok utazó érkezik a határa, akkor valóban problémát jelenthet a rendszeres adatbázis alapján történő ellenőrzés, ezért a bizottság itt is a kockázatelemzés alapján esetleg derogációt adhat, annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a negatív hatást. Azonban a tagállamoknak kell bizonyítaniuk, hogy maga az a tény, hogy nincs rendszeres adatbázis alapján történő ellenőrzés, nem érinti a biztonsági kérdéseket. Ami a belső határokat illeti, a tagállamok visszaállítják az ellenőrzést ezeken a határokon, és itt nem alkalmazandó ugyanaz a rendszer, mint a külső határokon. Például, hogyha a belső határellenőrzés a huliganizmus megelőzését szolgálja például egy nemzetközi futballmeccset megelőzően, akkor valószínűleg nem kell ellenőrizni ezt az összes adatbázissal szemben, vagy az, nem kell ezt összevetni az adatbázisokkal. Tehát itt nincs automatizmus, a belső határokon az ilyen jellegű ellenőrzés mindig egyéni elbírálás alá esik, mi a veszély, mi a kockázat, és hogyan lehet erre reagálni. Tehát nem, ezeket a javaslatokat, intézkedéseket nem alkalmazzák automatikusan a belső határokon. Tisztelt elnök asszony, ezek voltak az első reakcióim, természetesen állok rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen. Sophie? Nagyon, nagyon röviden kérek. Rendben. Kessler úr elmondta, hogy sokat beszélte a, például a légikikötő képviselőivel de nem kapjuk meg ezeknek a megbeszéléseknek az eredményét. Még akkor is, hogyha nincs teljes körű hatástanulmány, ugyan nem értem, hogy miért nincs, de legalább ehhez az információhoz hozzá kellene férnünk, és azt hiszem, hogy ezen kívül azt az elemzést is meg kellene néznünk, hogy önök szerint miért kell kötelezővé tenni a szisztematikus ellenőrzést a tagállamok számára, ahelyett, hogy a már rendelkezésre álló opciókat válasszák. I ask you, Mr. De Sousa, would you like to... Sousa úr, szeretne válaszolni erre most rögtön? Um, on the first point, I... Ami az első kérdést illeti, megnézem, hogy mi az, ami rendelkezésre áll írásban, és amit át tudunk adni. Elnök, Makovály asszony. Köszönöm szépen, egy-két megjegyzésem lenne. Valóban jó lenne a bizottsági következtetéseket megkapni, tehát megkapni azokat az anyagokat, amelyek a határellenőrzési szervekkel történt eszmecserének az anyagai. A hatástanulmány hiányában a valóságot kell megvizsgálnunk, ez már önmagában egy hatástanulmány a terrorista tettek elkövetői először külső határokat léptek át, majd belső határokat. Tehát tudjuk, hogy ez, ez van. Ez azt jelenti, hogy a határátlépést, illetve a határellenőrzést meg kell erősíteni. Most a jelentésben főleg a külső határokról van szó, egyetértek nagyon jó lenne megkapni a határő ellenőrzési szervekkel való eszmecserének az anyagát, de mindemellett hangsúlyozom, hogy a valóságot kell figyelembe venni, és lépnünk kell, nem szabad az egészet elhalasztani pusztán azért, mert nincsen hivatalos hatástanulmány. Több kolléga utalt a reptereken uralkodó káoszra, a szisztematikus ellenőrzések következtében kialakult helyzetre, Először is, hadd mondjam el, hogy amikor első ízben tesz az ember valamit, akkor, akkor vannak hibák, de aztán a hibákból levonjuk a tanulságot. És azt hiszem, hogy így az utazók számára egyre jobban lehet majd biztosítani a gördülékenységet. Nem azért tesszük ezt az egészet, hogy a személyes kényelmi zónánkat szűkítsük, hanem az a célunk, hogy a terroristákat visszatartsuk, megőrizzük és megvédjük az életet. Az élethez való jog pedig az emberi jogok között az első számú. Egy kérdés, lehet, hogy nem kell ezt ma megválaszolni, de hogyha nem akarnak rendszeres ellenőrzést, szisztematikus ellenőrzést, akkor ugye azt halljuk, hogy ez nem jó, ezt nem akarjuk, akkor van más javaslatuk? Van olyan javaslatuk, amely legalább ilyen e, ennyire eredményes, vagy olyan, amely alapján látható, hogy ki lépi át a határokat? Köszönöm, Makovai asszony, mondja az elnök, ahogyan elhangzott április 28-a délután 5 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nézzük a következő napi rendi pontot. Egy Törökországgal kapcsolatos vita, a vízummentességgel kapcsolatos feltételek teljesítése Törökország részéről. Nagyon fontos, hogy a bizottság részletesen és időben beszámoljon arról, hogy Törökország mennyiben felel meg a vízumkönnyítési feltételeknek. Erről a jelentésről már beszéltünk április 7-én a szakbizottsági ülésen, de nem volt kellő idő akkor a bizottság számára, hogy a legfrissebb fejleményeket elmondja, úgyhogy most megadom a bizottságnak a szót, Szigálasszony. asszony. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó reggelt kívánok az európai parlamenti képviselőknek és mindenkinek. Nagy örömmel csatlakozom itt a mai napon a vitához a török vízumliberalizációval kapcsolatos témában. Ugye a második jelentést adtuk ki, ez egy Európai Bizottsági munkadokumentum. Az elején rögtön hadd szóljak néhány szót. Nagyon fontos a két dokumentumot alaposan átolvasni, és mindig együtt tanulmányozni, ami önök előtt fekszik. Hát nyilván a Progress Report, tehát ez a fajta országjelentés ebben a témában a lényeg, de van egy bizottsági munkadokumentum, amely ezt kíséri mind a 72 benchmarkot vizsgáltuk, és a következőt próbáltuk megtenni, hogy könnyítsük ezeknek a dokumentumoknak az olvasását és a következő lépéseket. Először is felsoroltuk, hogy milyen tennivalókra van még szükség. Az információ legnagyobb részét ahol a benchmarkokat már teljesítették, vagy majdnem teljesítették, beépítettük a munkadokumentumba. Tehát ezért mondom, hogy a két dokumentumot együtt kell olvasni. Aztán a következő megjegyzésem az igaz, hogy legutóbb nem volt időnk arra, hogy részletesen tárgyaljuk ezt a jelentést, mert Martin Ferfej igazgatóval, főigazgatóval nagyon fontos eszmecserét folytattak, és az is igaz, hogy ezt a jelentést a törökországi kapcsolatok teljes keretében kell tekinteni. A Libe szakbizottság tagjai természetesen ismerik ezt a témát nagyon alaposan, mert, és egyébként is, mert vízumliberalizációs párbeszédet többször is végigkísértek, tehát tudják, hogy a vízumliberalizáció eszközei micsodák, a cselekvési terv, a roadmap, és így tovább, és hogy mindennek megvan a saját módszertana. Tehát röviden úgy vezetném be ezt, hogy Törökországgal 2013. decemberében indítottuk el a vízumliberalizációs párbeszédet, ugye az EU-Törökország közötti visszafogadási megállapodás aláírásakor. A roadmap nagyon világos követelményeket ír elő, amelyeket Törökországnak teljesíteni kell annak érdekében, hogy a vízumliberalizáció megvalósulhasson. 72 követelmény van, ahogy mondtam, 72 ilyen benchmark, és ezeket öt fejezetbe csoportosítjuk. Biztons, migráció, kezelés, a dokumentumok biztonsága, közrendés, biztonság, alapjogok, és ebben az esetben van egy külön blokk a visszafogadásról, tehát az, az illegális migránsok visszafogadásáról. Azt is tudják, hogy volt két nagyon fontos csúcs, ahol az állam és kormányfők fontos döntéseket hoztak Törökországgal kapcsolatban. Tavaly november és idén március, ez a két hónap, amikor ugye ez a két csúcs lezajlott, és ez azt jelenti, hogy a mi módszertanunkra is hatással van, nagyon jelentősen fölgyorsulnak a lépések. A tolmácsok kérik, hogy a mikrofont kapcsolják ki, és ne beszéljenek egyszerre két mikrofonba, mert követhetetlen az eredeti szöveg. Tehát Törökország munkájáról az Európai Bizottság két jelentést tett közzé. 2014. októberében az elsőt, és a második jelentés pedig most fekszik önök előtt az asztalon. Ahogy elmondtam, mindent a fejlemények és az utóbbi események fényében kell tekinteni, az EU-török kapcsolatok folyamatosan változnak. Az általam említett csúcson például azt mondják, hogy a tanács és az Európai Parlament jú, idén június végéig meg fogja szüntetni a török állampolgárokkal szemben a júniusi vízumkötelezettséget, csak akkor, hogyha a vízum roadmap kötelezettségeit teljesítette Törökország, előírásait teljesítette Törökország. A csúcson a bizottságot arra kérték, hogy az Európai Bizottság a következő jelentését is készítse el mielőbb. Május elejére tervezzük ezt, május 4-ére. Ez azt jelenti, hogy most csak röviden adok önöknek információt, hogy legyen lehetőség vitára és megjegyzésekre, de a májusi jelentés majd arról is fog szólni, hogy mi történt időközben. Valóban előrelépéseket lehet látni, ez a második jelentésünkben tehát látszik. A török hatóságok felgyorsították a jogszabályok elfogadását, az adminisztratív reformokat annak érdekében, hogy az előírásokat teljesíteni tudják. Ahogy mondtam, a második jelentésben 72 benchmarkra, azaz követelményre utalunk, és azt mondjuk, hogy ebből 35-öt már vagy teljesen, vagy nagy részben teljesített a török fél. Törökország elkötelezte magát a mi javaslataink mellett, a politikai értékelés mellett is, és nagyon nagy lendülettel, dinamikusan haladtak előre még márciusban is, több intézkedést elfogadva. Azt el kell, hogy mondjam önöknek, hogy szinte minden nap utaznak szakértők Törökországba kiküldetésre, és együttműködnek a török féllel, de napi kapcsolatban vagyunk, videokonferenciák, információcsere, és így tovább. Erre nagyon nagy szükség van, mert két hónap telik csak el a második és a harmadik jelentés között. A török hatóságok is megpróbálják ezt az időszakot a lehető legjobban kihasználni, hogy minél többet léphessenek előre. Fontos, hogy a török hatóságok nagyon világosan elkötelezzék magukat, ez már megtörtént. Amellett kötelezték el magukat, hogy június 1-én lehessen alkalmazni az EU-s Törökország kötött visszafog, között kötött visszafogadási megállapodást, Ugye mindannyian tudják, hogy a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó klauzula egy évvel később kellett volna, hogy életbe lépjen, 2017-ben, és most már az a helyzet, ezt hivatalosan is elfogadták a felek, hogy június 1-től fog ez életbe lépni. Ez az EU-nak nagyon jó, mert figyelemmel tudjuk kísérni a helyzetet, és megnézni, hogy ezt a klauzulát hogyan hagyják végre a gyakorlatban, különösképpen június hónapjában, de utána is. Ahogy mondtam, tehát az előrehaladást részletesen elemezzük. Végigmegyek az öt fejezeten, és egy-két elemet emelek ki mindegyikből, hogy utána önök tudjanak kérdéseket és megjegyzéseket tenni. Az első a dokumentumok biztonsága. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a blokknak a követelményeit elég robusztusan teljesítette a török fél elég jó nyilvántartást, állampolgári nyilvántartást fejlesztettek ki, amelyben az úti okmányokat és egyéb személyazonossági okmányokat tárolják. A török hatóságok most már csak biometrikus, gépek által olvasható úti okmányokat használnak. Rendszeresen jelentik az Interpol adatbázisába a hamisított vagy eleve hamisan előállított dokumentumokat amit mi szeretnénk látni a még előttünk álló időben, az az lenne, hogy az Európai Unió tagállami ügynökségeivel is megoszták az információt ezekről a hamis úti okmányokról, az EU-ba igyekvő utasokról. Aztán pedig a török hatóságoknak még az is a feladata, hogy az új biometrikus útleveleket elkezdjék kiadni a török állampolgároknak, ez EU-s normáknak kell, hogy megfeleljen, tehát új lenyomatot is kell, hogy tartalmazzon. A következő blokkra hat térjek rá, ez a migráció kezelése. Elég jó előrehaladást értek el a Nemzeti Cselekvési Terv végrehajtásában. Az integrált határkezelés témájában nem új cselekvési tervről van szó, a török hatóságok ezt korábban fogadták el, és fokozatosan hajtják végre az évek alatt az évek során különböző végrehajtási intézkedéseket hozva. Miért fontos ez? Azért, mert a roadmap egyik feltétele jön be itt a képbe, valamint a márciusi csúcs egyik követelménye. 2015. november óta, illetve hát az elmúlt hetekben is komoly előrehaladást láthattunk a török végrehajtás fellépésében, ugyanis a rendőri erők az illegális elvándorlást, a migránsok illegális elvándorlását az Európai Unió felé elkezdték megakadályozni. Ami a tényeket illeti, talán jó, hogyha egy kicsit erről is beszámolok. Októberben 6000 fő érkezett naponta, és ez pedig az elmúlt négy hétben 200-ra csökkent. Azért ez komoly különbség. És még egy fontos előrehaladás, a török hatóságok most már a nemzeti jogszabályt fogadtak el a ügy témájában, és a menekült státusz meghatározására vonatkozóan. Körülbelül a három millió menedékkérőnek és menekültnek adnak otthont a törökök, legnagyobb részben ezek a személyek szíriaiak, de vannak itt más nemzetiségűek is, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a személyeket támogassák. Tegnap én egyébként itt voltam a parlamentben, és meghallgattam a beszámolót a Libeszakbizottság törökországi útjáról, itt hallottam, hogy a török hatósággal kapcsolatban milyen vélemények hangzottak el, tehát nem voltak biztosak abban, hogy ilyen nagy létszámú szemét a török hatóságok be tudnak fogadni, és megfelelően el tudnak látni. Szerintem fontos erre odafigyelni, és ezt megismételni. Tehát milyen feladatai vannak a migrációs fejezet alatt Törökországnak? Migráció menedzsment. Először is azt várjuk a hatóságoktól, hogy a vízum követelményeket tartsák be. Olyan országok esetében, ahol a migrációs kockázat magas, legyen vízumkötelezettség. Viszont diszkriminációmentes vízummentes belépés legyen az EU-s állampolgárok számára. Ugye még mindig van 11 Európai Uniós tagállam, amelynek állampolgárai csak vízummal léphetnek be Törökországba. Az is nagyon fontos, hogy az a rendelettervezet, amely a nem szíriai állampolgároknak, akik menekült kérelmet nyújtanak be, és munkavállalói engedélyt kérnek, ez aláírásra kerüljön a szíriaiakra is külön vonatkozik egyébként. Tehát van egy ilyen jogszabálytervezet, ezt alá kell írni, el kell fogadni. Van még egy fontos probléma, hogy nagyon sok menedékkérelem halmozódott fel, és ezek még nincsenek elbírálva. A második jelentés készítésekor körülbelül 150 ezer ilyen kérelemről volt szó, most 140 ezernél tartunk, tehát ez komoly lemaradás, és a török hatóságoknak nagy feladat lesz, hogy ezt fel tudják dolgozni, felgyorsítsák az elbírálást, és így csökkentsék a még mindig függőben levő kérelmek számát. Ami a közrendet és közbiztonságot illeti, ugye ez a következő fejezet. A török hatóságok nagyon aktívan cselekedtek, és a legtöbb Európa tanácsi egyezményt és jegyzőkönyvet aláírták, elfogadták, ami a roadmaphez kapcsolódik. Én a következőkre utalnék, például az emberkereskedelemmel szembeni Európa Tanácsi Egyezmény, a pénzmosásra, a kiberbűnözésre vonatkozó egyezmény, valamint a személyes adatokra vonatkozó Európa Tanácsi Egyezmény, illetve az elítélt emberek át, személyek átszállításáról vonat, átszállítására vonatkozó Európa Tanácsi Egyezmény azt is hangsúlyozom, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos törvényt elfogadta a török parlament, és a nemzeti jogszabályba kellett ugye tehát átültetni az Európa Tanácsi Egyezmény előírásait. Mi most értékeljük, hogy a végrehajtó rendelkezés hogyan fog működni. Felhívnám még a figyelmet az Európa Tanács ajánlásaira, és arra, hogy a korrupció ellenes cselekvési tervet is elfogadta a török fél. Van egy új adatvédelmi törvény, ami nem pontosan felel meg az EU közösségi joganyagának és vívmányainak, a török hatóságokkal szoros kapcsolatban vagyunk annak érdekében, hogy megnézzük, hogy milyen elemeit kell még javítani ennek a jogszabálynak. Ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az Europol, illetve az Eurojust megfelelő módon tudjon együttműködni a török féllel. Ami a négyes blokkot illeti, ezek az alapjogok, Itt a munka folyamatos. Három elemet szeretnék csak kiemelni, amelyek szerintem a legfontosabbak. A legfontosabb tennivalók a úti tervből, tehát a roadmapből. Az egyik az a nemzeti cselekvési terv, ez integráció, támogatás és társadalmi befogadás a roma állampolgárok esetében, mert ugye van a roma kisebbség Törökországban. Van már a romák társadalmi befogadására vonatkozó nemzeti cselekvési terv, úgyhogy a bizottság figyelemmel kíséri, hogy milyen lépéseket javasolnak, és ezeket hogyan hajtják végre. A második dolog, amit ki akarnék emelni, a terrorizmusra vonatkozó jogszabály felülvizsgálata. Ezt annak érdekében, hogy először is az EU joganyagához igazítsák ezt, de az Európa Tanács egyezményeihez is, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatához, valamint diszkrimináció ellenes jogszabály elfogadására van szükség, és egy független bizottság felállítására, amely a rendőri erők által elkövetett emberi jogi sértéseket vizsgálná ki. És elérkeztünk az utolsó fejezethez, az illegális migránsok visszafogadásához tulajdonképpen jelentős előrehaladást tapasztaltunk 2015 óta, tulajdonképpen ugye van egy kétoldalú görög-török visszafogadási jegyzőkönyv, és Törökország azt is elfogadta, ahogy már mondtam, hogy az EU-val kötött visszafogadási megállapodás összes rendelkezését alkalmazza június 1-től, tehát egy évvel korábban, megismétlem még egyszer, a helyzetet rögtön a végrehajtás elejétől, a teljes megállapodás végrehajtásának elejétől figyelemmel fogjuk kísérni, ez június 1 jelenti. Törökország tehát az EU-török visszafogadási megalapodást a saját állampolgáraira nézve is végrehajtja. Itt arra szeretnék jobban odafigyelni, hogy a török konzulátusok hogyan dolgoznak. Annak érdekében ugye, hogy ezeket a szabályokat végrehajtsák. Zárásként. Itt az ideje, hogy a török hatóságok tovább folytassák ezt a munkát. Nagyon világosak a mutatók, nagyon világosak az ajánlások, amelyeket a második jelentésben megfogalmaztunk. Ez fekszik mindenkinek az asztalán. És a munka folyamatos, a helyzet dinamikusan változik, tehát a második jelentés az gyakorlatilag egy folyamatosan változó dokumentum, nem sokára visszatérünk Önökhöz a következő beszámolóval, és ezért a bizottság számára is nagyon aktív időszak ez. Időszak ez, minden lépést figyelemmel kísérünk, amely a második jelentésre reagálva történik, és igyekszünk annak érdekében mindent megtenni, hogy a harmadik jelentésben is további előrelépésről számolhassunk be. A vízumliberalizációs párbeszéddel, illetve cselekvési tervvel kapcsolatban mondanék egy dolgot. Nem ez az első, amit itt önök megvitatnak a Libe szakbizottságban tehát jól ismerik a módszertant, jól ismerik, hogy mindig az adott országra szabjuk az eljárást, tehát nagyon egyéni az egyes helyzet, és mindenki azt is tudja, hogy a reformok végrehajtásának sebességétől függ a vízumliberalizációs párbeszéd, és így tovább. De most itt kiváló lehetőséget biztosít ez az érintett harmadik ország számára, tehát Törökország számára, hogy támogatást kapjon, hogy szorosan együttműködjön az EU-val. Azt hiszem, hogy ebben a ebben az esetben mindez az előrelépés az állandó migrációs válsággal párhuzamosan történik. Mi megpróbáljuk valahogy a migrációs válságot keretek között, bizonyos keretek között tartani, és elkerülni azt, hogy a migrációs útvonalon többen több áldozat legyen. Tehát a válság miatt mindenki tisztában van azzal, hogy sürgős, hogy előrelépjünk. Viszont a módszertan miatt kiváló keretek állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy az előrehaladást segítsük és figyelemmel tudjuk kísérni. Ennyit akartam mondani tehát zárásképpen, és a bizottság ezen összefoglalója után kíváncsian várjuk a képviselők vitáját és az esetleges kérdéseiket, amelyekre szívesen válaszolunk. Köszönöm. Thank you very much. Um, I have two... Köszönöm szépen. Kette jelentkeztek. Spinel, nem még többen is vannak. Spinelli asszony az első parancsolja. Grazie per la presentazione, eh, ma sono Köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Nos, mm, kicsit megdöbbentett engem ez a helyzet. Úgy érzem magam, mintha Walter Kandidjának a világában élnénk, és vagy legalábbis a bizottság úgy gondolja, hogy a lehetséges világok legjobbikában él vannak olyan országok, ahol ugye háború van, innen menekülnek az emberek, és ezeket az országokat egész egyszerűen magas migrációs kockázatú országoknak nevezik. Hát, és azt mondják, hogy szerencsére a menekültek száma csökken, és fantasztikus, reális előrelépéseket, valódi előrelépéseket látunk. Én több jelzőt feljegyeztem itt magamnak, amit használtak Törökországra vonatkozóan. Tehát nem tudom, hogy ennek az optimizmusnak mi az oka, hogy ez vajon ahhoz csatlakozik-e, hogy a vízumliberalizáció az igaziból nem az előrelépésekhez kötődik az emberi jogok és egyebek terén, a, a demokrácia helyzetén Törökországban, hanem egész egyszerűen ahhoz a tényhez kötődik ez, hogy Törökország segítségével sikerül lezárni az európai határokat, és legalábbis a külső európai határokat. Az is igaz, hogy amit a bizottság kér, az tulajdonképpen csak annyi, hogy jobban, jobb legyen az információcsere, hogy legyenek biometrikus útlevelek, és a migrációt kezelje Törökország. Két dolgot szeretnék kérdezni. Az első. Ha Ebben a döntéslistában, amelyet elkészítenek, megvizsgálják a valóságot is? Felveszik a kapcsolatot az ENSZ-el, az Amnesty International-lel, a helyi civil szervezetekkel, a Human Rights Watch-al és másokkal. Tehát tisztában vannak azzal, hogy a valóságban mi történik Törökországban? és hogy hogy megy a Szíriába visszaküldött emberek helyzete, hogy milyenek a menekült táborok, hogy milyen erőszak van a Szíriával folytatott, Szíriával közös határon, hogy lőnek a menekültekre, és így tovább. Tehát a valósággal tisztában vannak, vagy csak ebben az optimális vízióban, optimista vízióban lebegnek. A másik kérdésem, hogy lehetséges az, hogy Törökország teljesítse ezt a 72 kötelezettséget 2017. októberéig? Tehát, hogy a teljes török jogszabályrendszert átvizsgálja a terrorizmus témájában, az antidiszkriminációs jogszabályokat elfogadja, és egy nagy nemzeti cselekvési tervet is végrehajtson a romák helyzetének javítására. Hát én szerintem ez egész egyszerűen 2017. októberéig lehetetlen de várom majd a 16., a 17., 18. és egyéb jelentést a bizottságtól, amely továbbra is erről a Candidi világról, a legjobb világról fog beszélni. Tartalmi kérdésekről most nem szeretnék beszélni, mert azt hiszem, hogy nagyon részletesen meg kéne beszélni, meg kéne gondolkodni azon, amit hallottunk az előbb a bizottságtól. Nos, Elég érdekes dolgokat hallottunk Cigán asszonytól. Ő azt mondta, hogy a tegnapi vitánkat figyelmesen végighallgatta, amikor Törökországról beszéltünk. De azért ez a két dolog még összekapcsolódik. Mi azt mondtuk, hogy Törökország tett lépéseket, haladás történt, de el kell mondjuk, de a menekültek 11%-a él különböző táborokban, a többiek pedig városi körülmények között, de elég szegényes körülmények között. Ez történt, a webstreamingen ezt hallottunk, és aztán ennek nyilván meg lesz majd a fordítása. Köszönöm, Valéro asszony. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az első a readmission agreementre vonatkozik. Hogyha a Törökországból, a Törökországot elhagyó török állampolgárok helyzetét veszük figyelembe, és akkor velük mi történik? Szerintem ez, a, ez, ez jelenti a kisebbséget. Egyébként egyre több török menekül el Törökországból. Most bizonyos értelemben ez pozitív, mert segítünk a törököknek, hogy elmenjenek Törökországba. Tehát sok esetben elfogadhatatlan helyzetből menekülnek el az emberek. De ezeket visszakodjuk, ezeket az embereket ugyanilyen helyzetbe? hogyha egy kiskorú kér, kér menekült státuszt, tavaly több ezer, kér több ezer gyermek esetén fordult ez elő, de nekik csak egy elég kis százaléka kaptam el a menekült státuszt. Nagyon sokan Vagy úgy döntenek, hogy eltűnnek, vagy pedig visszatérnek Törökországba, és ott tűnnek el. Ennek van oka. Egyrészt tudják már, hogy mi vár rájuk Törökországban, mert először ugye mert Törökországon keresztül vezetett az utuk Európába. Másrészt pedig ott van a biztonságos ország kérdése erről lesz majd ugye egy lista. Törökországot nem nevezhetjük biztonságos származási országnak, legalábbis a kormányom így vélekedik Törökországról. De például a kisebbségek tagjai hogy térhetnének vissza a Törökországba? Szeretnénk megegyezni Törökországgal, de nem kérünk mindenből, amit ők kínálnak. Másik dolog. Ma azt lehetett olvasni a holland újságokban, hogy néhány ország, Franciaország és Németország konkrétan, ha jól emlékszem rá, azt szeretné, hogyha a vízumokat liberalizálnánk, de hogyha ezekbe az országokba, tehát Franciaországba és Németországba túl sokan mennének, akkor lezárnák a kapukat, és akkor nem lehetne Törökországból több embert beengedni. Ez így van? Kérdezem a kollégákat. Ez Verzsia. Verzsia asszony. Oui, merci. Moi aussi, je suis... Euh, Köszönöm szépen. Engem is megdöbbent az a szókincs, amit itt használtak. Perplex. Összezavar engem ez a dolog meg az is, hogy hogy dolgozik a bizottság ezen az anyagon. Nem szeretnénk, hogy állandósuljon a migráns válság. Most a migráns válság mellé még egy humanitárius válságot is sikerült kialakítanunk. Egyáltalán nem úgy kezdjük a dolgokat, ahogy kell, és ahogy François Crépeau elmondta, aki az ENSZ-ben a migránsok jogaival foglalkozik. Ha Törökországgal így egyezünk meg, akkor még több ember fullad majd bele a földközi tengerbe. Ott van például a nemrégiben történt eset, legalább 400 migráns vesztette életét a földközi tengeren. Hogy dolgoznak a bizottság munkatársai? Én az AFET-nek és a Libének is tagja vagyok, és 2005-ben választottak meg, azóta tör, a török dossziét figyelemmel kísérem, illetve Törökország felvételi kérelmét is. Az éves jelentéseket mind elolvastam, Törökország esetében. A legutóbbi plenáris ülésem elfogadtunk egy jelentést az EU-Törökország viszonyról, ami szerintem pont az ellenkezőjét mondja ki, mint amit az imént hallottunk a bizottságtól Törökország témájában. Valóban komoly előrelépés történt? Annyit viszont tudok, hogy a civil szervezetek, az ENSZ, az UNHCR, az Amnesty International, mások is akik ott a helyszínen Törökországban dolgoznak, nagyon aggasztó dolgokat mondanak arról, hogy mi is ott a helyzet. Nézzünk egy példát. A török-szíriai határ le van zárva. Néhány nappal ezelőtt a határon egy incidens történt. A török határőrök igazi lőfegyverrel, lőszerrel lőttek azokra, a szíria, szírekre, akik megpróbáltak átkelni a határon, pedig voltak köztük gyerekek is. Tehát én nem vagyok túl optimista Törökország témájában, és egyetértek azzal, amit az imént Szilvi Gijal mondott, nekem is az a nekem is ez a benyomásom, mint hogyha nem ugyanaz az ülésen lettünk volna tegnap. Ott egész más dolgokat hallottunk. Én nem voltam ott a törökországi misszión, de mindent meghallgattam, amit a részvevők elmondtak. Annak örültek, hogy hogy fogadták őket a török hatóságok, de általában, amikor az ember Törökországba megy, akkor a hatóságok kellemes fogadtatást biztosítanak, de nem csak erről van szó, nem, elég, nem engel, elégedhetünk meg azzal, amit a török hatóságok mondanak. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a civil szervezetek véleményét. A törökországi, törökországi menekültek 90%-a nem a kormánytól függ, nem a török kormánytól függ, úgyhogy ez is nagyon fontos. Én továbbra is továbbra is elmondom, hogy mi a véleményem erről az EU-török egyezményről. Nekem semmi bajom a török állampolgárokkal, de Kérem szépen, ne úgy próbálják nekünk eladni ezt a vízumkönnyítést, hogy kiválóan alakulnak az EU-török kapcsolatok, és Törökországban minden megváltozott. Ha így gondolja, akkor tisztelt asszonyomat arra kérem fel, hogy a Piri jelentést olvas el, a legutóbbi Strasbourg ülésen fogadtuk el. Lehet, hogy az ott megfogalmazott kérdésekre tud adni választ, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, mint amit ma itt elmondott. Köszönöm. Rádov úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt napokban azt láthattuk, hogy Törökország fenyeget minket, hogyha a török állampolgárok nem kapják meg a vízummentességet, akkor Törökország nem teljesíti az egyezmény ráeső részét, ami a menekültek visszatartását illeti. Ez a második alkalom arra, hogy a törökök megfenyegetik az EU-t. Erdogan úr azt mondta, hogy a török-görög és a török-bolgár határon megváltoznak majd a dolgok. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak alaposan elemeznie kell azt, hogy a Törökország teljesíti-e a vízumentesség feltételeit. Akkor lehet erről dönteni, hogyha a feltételek teljesülnek. de nem szabad, hogy engedjünk a török nyomásnak. A tagállamokat kell, a tagállamok mellett kell kiállnunk, főleg azokat a tagállamokat, amelyeknek közös határa van Törökországgal. Hogyha Törökország teljesíti az egyezmény első részét, akkor el kell gondolkodni a következő, következő lépéseken. Köszönöm, Intfeld asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én támogatom a vízumliberalizációt, Törökország és más országok esetében is, de itt komoly aggájaim vannak. Hogyan kezeljük mi ezt a ezt az anyagot, ezt a témát. A vitából is kiderül, hogy az Európai Bizottság prezentációjával nem nagyon értünk egyet, összekeverjük a dolgokat. Van egy egyezményünk Törökországgal, bár nekem személy szerint ez nem nagyon tetszik. Ez a menekültekről szól, nem vagyunk teljesen őszinték szerintem. A kolléga is utalt az erkölcsi nyomásra, vagy nevezhetjük akár zsarolásnak is, amit a török kormány gyakorol. Tehát vízum liberalizáció szükség van, de ettől még a feltételek állnak, a törököknek teljesíteni kell a feltételeket. Már régóta beszélünk vízum liberalizációról, nem értem, hogy hirtelen miért vált minden lehetségesé egy éve, vagy két éve, vagy öt éve miért nem volt mindez lehetséges? Azt se felejtsük, hogy ez, ebből precedens lesz. Más országokat nem tudunk majd más elbírálásban részesíteni. Vannak nagyon szigorú feltételeink, és Törökországgal is ugyanolyan szigorúnak kell lenni, mint bármelyik másik országgal. Valaki kérdezte, hogy a holland újságok mit is írtak ma reggel. Azt olvastuk, hogy a holland és a francia kormány már most célozgat arra, hogy időszakosan, ismételten a vízum kényszert vezeti be, akkor most kit akarunk becsapni? A törököket? Vagy az európai polgárokat? Próbáljuk meg elérni, hogy megvalósuljon a vízummentesség az úti terv szerint, és ragaszkodjunk a szigorú, követ, szigorú követelményekhez. Csak akkor leszünk szavahihetőek Európán belül és Európán kívül is, ha ezt megteszünk. Köszönöm. Köszönöm, Winberg asszony. Eh, tack för ordet. Eh, jag har lite fråga här. Vi har... Köszönöm szépen. Till uppfyllet. Köszönöm a szót. Azt hallottuk ma, hogy a 72 vízumentességhez kapcsolódó feltételnek körülbelül a felé teljesítették a törökök, és nyár után életbe is lehet léptetni a vízumentességet. De akkor mi lesz a fennmaradó feltételekkel? Amikor elkezdődött a menekült válság, akkor néhány milliárdot adtunk a törökök, törököknek, ígérgettünk, azt ígértük, hogy majd az EU tagjai lehetnek. Aztán arról is volt szó, hogy pontosan hány menekült tett kell hetente visszatéríteni Törökországból. Nem egyértelmű. És mi a helyzet Líbiával? attól függ, hogy melyik országból érkeznek a menekültek, más feltételeket támasztunk? Szerintem egész más hogy kéne ezt a problémát megközelíteni. Négy hónap alatt az biztos, hogy a törökök képtelenek teljesíteni a feltételeket. Egyébként voltak olyan tagállamok, amelyek csatlakozás után is, amelyeket a csatlakozás után is ellenőrizni kellett, hogy az összes feltételt teljesítették-e. Törökország akkor ezt hogy teszi meg? A tanácselnökség felé fordulok, szeretnének esetleg hozzászólni? Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Az elnökség megvizsgálta mindkét dokumentumot, a vízum mentességre vonatkozó dokumentumokat. 2016 márciusában volt egy munkacsoporti ülésünk erről. Az úgynevezett Törökország nyilatkozatot március 18-án adtuk ki erről. Hannes védelmi miniszterünk az Európai Parlament előtt beszélt arról, hogy ezt hogyan kell végrehajtani, vagy ezt hogyan képzeljük el. Jövő héten pedig Dajkov úr, a biztonsági kérdésekért felelős kormánytag fog erről beszélni a luxemburgi csúcson. A tanács vizsgálja a török országjelentést, és figyelemmel kíséri a fejleményeket. A képviselőköz hasonlóan mi is rendkívüli módon odafigyelünk arra, hogy a feltételeket teljesíti a Törökország az úti tervvel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a sok észrevételt. Nem tudom, hogy miért voltam ilyen optimista. Én azért jöttem ide, hogy egy konkrét dokumentumról beszéljek. Ezt a bizottság mutatta be. Valaki egy fontos dolgot mondott itt a teremben nagyon alaposan meg kell ezt vizsgálni, az összes dokumentumot meg kell vizsgálni, a jelentést is, és az ehhez kapcsolódó staff working dokumentet is. A módszertant ismerik. Ez a módszertan már évek óta létezik, és szerintem nagyon is szava hihető munkát végeztünk. 72 benchmarkot kell teljesíteni, ezt elemezzük, nem arról beszéltem, hogy valami hirtelen megváltozott, én eh, a vízummentességről szóló párbeszéd eh, fejlődéséről, alakulásáról beszéltem. Tavaly is bemutattuk a fejleményeket, idén márciusban is. A módszertan ettől még nem változott meg, ugyanolyan módszerrel járunk el, és továbbra is ugyanazt a célt akarjuk elérni, hogy a vízumentesség feltételeit teljesítsük. Semmiből nem engedtünk, egyáltalán nem enyhítettük a kritériumokat. Március elején, amikor itt voltunk, azt mondtuk, hogy a még nem teljesített feltételek teljesítésén dolgozunk együttműködve a török hatóságokkal, de természetesen minden érintett félbevonásával. Azt akartam mondani a legvégén, hogy ez a módszer nagyon struktúrált módszer, nagyon rendszeres módja ez annak, hogy különböző elemeket, különböző benchmarkokat alaposan megvizsgáljunk, semmi sem marad ki. Minden egyes feltételt alaposan megvizsgálunk és elemzünk. Igenis ugyanabban a világban élünk, abban a világban, amikor menekült válság, vagy migráns válság alakult ki, aminek nagyon súlyos humanitárius következménye is van. Ezt a problémát próbáljuk kezelni. A vízumentességről szóló párbeszédenek egy része, de ahogy mondtam, a módszer ugyanaz, mint amit eddig is használtunk, és megpróbáljuk nagyon fegyelmezetten ugyanezt a módszert alkalmazni. Ugyanúgy történik mindez, mint egyéb harmadik országok esetében, amiről itt a Libében szoktunk beszélni. És lesznek még nyilván Törökországnak utódja is ilyen szempontból. Én egyébként végighallgattam a török misszióról szóló beszámolójukat. Tudom, hogy beszéltek arról, hogy hány ember van Törökországban, de arról is beszéltek, emlékszem rá, hogy hogyan lehetne a visszaküldési folyamatot egyszerűsíteni, az UNHCR-nek hogyan lehet segíteni, illetve hogyan lehet felhasználni az, amit Görögországban tesznek, illetve azt is tudom, hogy a regionális vagy helyi szintű alapokat hogyan lehet, ezt, hogyan lehet felhasználni. Én mindenre odafigyeltem számunkra, a mi munkánk számára nagyon fontos az, hogy önök erről mit gondolnak, és az is, hogy az összes civil szervezettel, és minden olyan féllel együtt dolgozunk, amely, akik megfelelő információval rendelkeznek a helyzetről, legyen az az UNHCR, vagy az Amnesty International. A bevezetőm egy rendkívül átfogó jelentésről szólt, minden egyes fejezetet megpróbáltam röviden jellemezni, hogy pontosan mi történik a biometrikus útlevelek például ide tartoznak, de minden egyes benchmarkot ugyanúgy fogunk kezelni. Említettem, hogy voltak pozitív fejlemények is, még ez március előtt történt, és elmondtam azt is, hogy mit kell még teljesíteni. Nekem pozitívnak kell lennem, és az is vagyok, különben ez azt jelenti, hogy nem hiszek a munkamódszerünkben. Ez egy kiváló lehetőség, hogy a török hatóságokkal együttműködjünk, és minden más partnerünkkel, aki segíthet abban, hogy haladjunk. Hogyha, hogyha azért vádolnak, hogy én értelemben pozitív vagyok, akkor igenis pozitív vagyok, optimista, a dolgoknak haladni kell, de pragmatikus és realista is vagyok, mert szerintem ez egy nagyon konkrét, nagyon struktúrált módszer, már hagyományai vannak, és nagyon fontos az, hogy ugyanúgy folytassuk a munkát, mint eddig, így lehetünk csak szavahihetőik. Nézzék meg még egyszer a jelentést, és ennek a kísérő dokumentumot nem lesz egyszerű ezt elolvasni, mert nagyon hosszú az anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon rendszeres, nagyon részletes információt tartalmaz. Az úti terv egyes részleteiről kérdeztek, ha gondolják, akkor természetesen önökkel, önöket segítve elemezzük az egyes elemeket, az egyes részleteket. Nagyon fontos az is, hogy a török hatóságokkal és az összes tagállammal és az összes többi partnerrel együtt dolgozunk, hogy a következő éves jelentést bemutathassuk május végén. Utána pedig önök előtt ezt be fogjuk mutatni, vagy önöknek ezt be fogjuk mutatni. Körülbelül ezt szerettem volna válaszolni. Ami pedig a biztonságos harmadik országokat illeti, erről később lesz szó, és a menekült státuszért felelős kolléga fog erről beszélni annyit, annyiról biztosítom önöket, hogy mind nagyon fegyelmezetten és nagyon struktúráltan járunk el a vízumentességi párbeszéd kapcsán, hogyha az éves jelentés egyes, jelentés egyes részleteire kíváncsiak, akkor természetesen ezt a rendelkezésükre bocsátjuk. Egyébként pedig amikor kész lesz az éves jelentés, akkor ezt itt be fogjuk mutatni, és megbeszéljük önöket. Köszönöm, elnök asszony! Rendben, akkor majd a későbbiekben folytatjuk a vitát. Nézzük, mi is a következő napi rendi pont. Ezt elhalasztottuk délutánra, fél hatra, és ezzel azonnal át is térünk a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére. Erről az anyagról már többször beszéltünk itt a szakbizottságban. 245 módosítót nyújtottak be, és most megadom a szót a jelentéstevőnek, először aztán az árnyék jelentéstevőknek, hogy lefolytassuk a vitát. Valero asszony, öné a szó. Ja, det är andra gången vi diskuterar det här yttrandet här i, i utskottet och eh, som nu, eller andra, tredje egentligen. Köszönöm, elnök asszony. Nos, nagyon kényes ez a kérdés, az igaz, és rengeteg különböző álláspontra derült fény a véleménnyel kapcsolatban, amit készítek. De azért szerintem az pozitív, hogy az árnyék előadókkal nagyon jó volt az együttműködés, és szerintem sikerül megállapodásra jutnunk majd, nem lesznek komoly ellentmondások. Tehát abban reménykedünk, hogy nagy többséget sikerül majd szerezni ennek a véleménynek, és amikor a jövő héten szavazunk, akkor sikerül a konszenzust kialakítani. Kár azért az, hogy ennyire nehéz volt a tűzfegyverek helyzetéről eszmét cseréltünk, ugye voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy egyáltalán nem kellene ezeket betiltani. Volt, aki azt kérte, hogy kérjük a, meg a bizottságot, hogy vonja vissza a javaslatát, vagy pedig alapozza teljesen más kiinduló pontra. Tudjuk, hogy a bizottság ö, milyen munkát végzett, de én most nem fogok erre a kritikára kitérni, hanem megkér, inkább megköszönöm az árnyék előadóknak az eszmecserét és a munkát. Nagyon pozitív volt a tapasztalatom, attól függetlenül, hogy gyakorlatilag ugyanazt a témát teljesen eltérő álláspontokból közelítették meg, mégis azt gondolom, hogy jó megoldásokra sikerült jutnunk. Tehát köszönet illeti az árnyék előadókat, és azokat a kollégákat is, akik megjegyzéseket tettek. Még valami fontos dolgot el kell itt mondanom, ami nagyon nehéz volt az eszmecserében és a közös munkában, még a saját hazámban is nehéz volt ez, az a probléma, hogy minden összekeveredik, tehát a vadászok, a terroristák, a fegyvergyűjtők, mindenki, akinek lehet tűzfegyvere, gyakorlatilag összekeveredik, őket egy kalapba veszi a javaslat, miközben ők teljesen különböző ö, csoportját képezik a tűzfegyverek használóinak. Még a vadászokat is kritizálják, sajnos amiatt, hogy ö, milyen keveredés van a javaslatban. Most inkább meghallgatnám a többi kolléga véleményét. Köszönöm Valero asszonynak, és Meló úr következik, mint az első árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy előadónkat illeti a köszönet az erőfeszítéseiért. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok módosítót nyújtott be a néppárt, és ezek a módosító javaslatok tényleg értjük, hogy nagy számúak, előfordul, hogy egy jelentéshez csak három módosítót küldünk be, vagy már eleve összesen három kompromisszumos módosító indítvány van. Értjük, hogy nem tud minden módosítót figyelembe venni az előadó asszony, hiszen ilyen nagy számúak ezek az indítványok. Amit azonban kihangsúlyoznék, az az, hogy a javaslat problémás volt már az elejétől kezdve, tehát már a kiinduló pont nem volt megfelelő, remélhetőleg az Európai Parlament tud valamit javítani a helyzeten, ez az irányelv eleve rosszul indul, mert az igazi problémát kellene megoldani, ami a terrorizmus de hogy ezt a problémát úgy próbáljuk megoldani, és azt úgy kell megoldani, hogy az illegális fegyverkereskedelemmel szemben lépünk fel. De most akkor ehhez olyan, ehhez olyan jogszabályt akarunk megváltoztatni, amely a jogszerű, szabályszerű fegyvertartásra vonatkozik? Hát ez nem a jó kiinduló pont. Tehát ebből adódik az a probléma, hogy a terroristák helyett a sportlövészeket és a vadászokat sújtja ez a rendelet és tulajdonképpen ahelyett, hogy az illegális fegyvertartásra, fegyverbirtoklásra figyelnénk oda, ezeket a legálisan, a tűzfegyvereket legálisan birtokló személyeket sújtjuk, pedig a vadászat vagy a sportlövészet, sportlövészet az egyik legszigorúbban védett és szabályozott tevékenység Európában nagyon szigorú ellenőrzéseken kell átesni, or- van, ahol még orvosi vizsgálatot is követelnek, és csak így lehet legálisan tűzfegyvert vásárolni. De hát azt hiszem, hogy nem ez a megoldás, nem ez a probléma megoldása. Ilyen lépésekkel nem tudjuk majd megakadályozni, hogy egy terrorista illegálisan fegyvert vásároljon magának, mert nyilván nem egy fegyverüzletbe fog besétálni, hanem a fekete piacon fog próbálkozni. Nem gondoljuk tehát, hogy a vadászok, vagy fegyvergyűjtők, vagy bárki más terroristának kellene, hogy feltűnjön, mert ők nem terroristák. És nem fogjuk tehát még egyszer megoldani ezzel a problémát. Éppen emiatt, emiatt a súlyos hiba miatt ez a javaslat sajnos nem indult jól, legalábbis az útja a parlamentben nem indult jól. Azt sem tudjuk pontosan, hogy hogyan is fog az alakulni, hadd adjak egy példát erre. Egyébként ezt is említette, említettük már másút, másüléseken és a plenáris ülésen is elhangzott ez, hogy a terrorista támadások vajon az ösztönzői -e annak, hogy a bizottság most gyorsan ilyen változtatásokat akar eszközölni. A terroristák nagyon gyakran például autót lopnak, vagy használnak fel a cselekményekhez, és de mégsem javasoljuk azt, azt, hogy akkor most minden autó tulajdonost öt évente ellenőrizzünk, csak azért, mert a terroristák autókat is felhasználnak. De közben a fegyverekkel ugyanezt tesszük. Tehát csak azért mond, említettem ezt a párhuzamot, hogy egy kicsit jobban érthető legyen. Én is vadász vagyok egyébként. És kamaszkorom óta üzöm ezt a sportot, ismerem a jogszabályokat, én gyakorlatilag a portugál parlamentben is dolgoztam ezen a törvényen, amely a vadászati célú fegyverhasználatra vonatkozik, tehát ismerem ezt a szakterületet, ismerem ezt a témát, sok tapasztalatom van, és csak azért mondom, hogy ha valaki egyszer, valaki esetleg nem ismeri ezt, szeretném neki mondani, hogy ez az anyag nem fog a terrorizmussal szemben semmit elérni. A tagállamok közötti információcsere, ez segíthet. Például a illegális fegyverárusítás, vagy pedig az, hogy ki a fegyvertulajdonos, ezeket az információkat át kell, hogy adják egymásnak a tagállamok, ez segít. És befejezem, elnök asszony, de ez az irányelv, mondom még egyszer, ebben a formában a legális fegyverbirtokosokra figyel oda, a bizottságnak pedig az illegális fegyvertulajdonosokra kellett volna odafigyelni. Ez a fő hiba, ez az alaphiba, és nem a vadászokat és a sportlövészeket és fegyvergyűjtőket kellett volna megcélozni, elnök asszony. A bizottságnak a fegyverkereskedőkre kellett volna odafigyelni, és a terroristákra. Sajnos nem ez történt ennek a javaslatnak az esetében. Úgyhogy ne próbáljuk meggyőzni a közvéleményt, vagy becsapni a közvéleményt, hogy most megoldjuk a problémát, mert ezzel nem oldjuk meg a problémát. Ha meg akarjuk oldani, akkor a szöveg motivációs részét át kell, hogy írjuk, és nagyon világosan meg kell, hogy fogalmazzuk azt, leírjuk a szövegben azt, hogy a terroristákkal szemben kell fellépni, és azok, az adá- azok a vadászok és sportlövészek, akik befizetik az adójukat és betartják a törvényeket, nem hibásak és nem hibáztathatók. Állandóan a gazdaságról és a belső piacról beszélünk. Hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy az Európai Unióban nagyon sok tagállamban gyártanak legálisan fegyvereket, tűzfegyvereket és muníciót is, több százezer embert alkalmaz ez az ágazat, és több millió vadász is van az Európai Unióban, tehát esetleg egy hatástanulmányt is érdemes lenne készíteni arról, hogy egy ilyen intézkedés elfogadása aztán mivel jár. Úgyhogy én ezt szerettem volna elmondani, elnök asszony, mielőtt tönkretesszük az EU gazdaságát. Köszönöm, hogy az elnök asszony a következő előadó következik. Mondja, Szilvi Kaufmann. Elnök asszony, ezt a témát már többször megvitattuk. Eléggé szerencsétlen ez az összeköttetés a legális fegyvertulajdonosok, illetve a terroristák között, tehát hogy mindenkit egy kalap alá vesznek, említette az előttem szóló kolléga. És természetesen a vadászok és a sportlövők is mérgesek, hiszen úgy kezelik őket, mintha terrorista gyanús személyek lennének. Nagyon fontos, hogy a bizottsági javaslatból vegyék ki ezt az utalást, és hogy nagyon világosan fogalmazzák meg, hogy sem a vadászok, sem a sportlövészek nem terroristák. És azzal is legyünk tisztában, hogy nem lehet így fölvenni a harcot a terrorizmus ellen, csak is arányos lépéssel, amely a biztonságot és a jogokat is tiszteletben tartja. Éppen ezért nyújtotta be a mi frakciónk a módosítókat, hogy ezt az utalást, amit említettem, vegyék ki a szövegből. És ez a frakciónak nagyon fontos. Vannak még más szempontok is, amik a frakciónknak fontosak. Például a félautomata fegyverek esetében, amelyek ugye úgy tűnik, hogy ezeket, minthogyha be akarnák tiltani a hasonlóság kritériuma alapja, mert automata fegyvereknek tűnnek, nem automata lőfegyverek ezek, csak félautomata lőfegyverek ezek, de hát a hasonlóság alapján nem lehet ezeket betiltani. Úgyhogy szeretnénk, hogyha technikai, műszaki feltételeket sorolnának fel, amelyek alapján betiltják a tűzfegyvereket. Tehát az nem megfelelő, hogy az automata fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyvereket betiltják. Gyakorlatban, a gyakorlatban technikai kritériumokat szeretnénk látni. Aztán pedig az orvosi vizsgálatokról nagyon sokat vitáztunk és a szövegben is szerepel. Nekünk is el kell gondolkodni arról, hogy mi egy érintett személy egészségi állapota, pszichológiai állapota, tudjuk, hogy ez megváltozhat, tehát a rendszeres vizsgálatoknak nyilván van értelme, így lehet egy kicsit jobban garantálni azt, hogy a tűzhegyerek tulajdonosai jó egészségi és mentális állapotban legyenek, és elkerülhessük a veszélyes helyzeteket, de az orvosi vizsgálatok végrehajtásáról is el kell gondolkodni. Tehát mi a szük, mi, mire van szükség. Kell egyfajta standardizáció és egyfajta objektív eljárás az orvosi vizsgálatokra, és így lehessen kiértékelni valamifajta standard kritériumok alapján az érintett személy állapotát. A felülvizsgálatot végző személy pedig nem vonható később felelősségre a fegyvertulajdonos által elkövetett cselekményekkel kapcsolatban. És még valami. Nincsenek az Európai Unióban még minimál szabályok arra vonatkozóan, hogy mi számít biztonságos tárolásnak a tűzfegyverek esetében, illetve a töltények esetében. Az Európai Unióban gyakorlatilag félmillió fegyvert tűnik el kézen közön, a legtöbb, legnagyobb része ezeknek a fegyvereknek magánkézben van. Tehát azért a tárolás problémáján is érdemes elgondolkodni. A német hatóság hivatalos adatai szerint sokszor előfordul, hogy a náci szélsőjobboldali erők tesznek szert ezekre a kézen közön eltűnt fegyverekre. Tehát el kell kerülni azt, hogy ilyenfajta személyek tűzfegyverekhez jussanak, illetve töltényekhez jussanak. Tehát senki, aki nem jogosult fegyvertartásra, ne, ne juthasson tűzfegyverhez és ö, töltényekhez. Aztán pedig a bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálódás. Alapvető fontosságú, hogy garantáljuk a fegyverek nyomon követését. Ehhez regisztráció kell, gyártási szám, és így tovább. Nyilván vannak itt múzeumok és egyéb gyűjtemények, amelyek összegyűjtik a fegyvereket és kiállítják a fegyvereket. Hát ezeket nem szüntethetjük meg, hiszen itt történeti, illetve kulturális értéket képviselő intézményekről van szó nem lehet ilyen esetben a kötelező hatástalanítást előírni, hiszen így egy esetleges fegyvergyűjtemény értékét tenné tönkre a kötelező rendelkezés. Tehát ezek voltak a fontos szempontok a frakcióm számára. Elnézést kérek, nem tudok itt maradni a vita végéig, mert el kell, hogy menjek. Köszönöm Kaufmann asszonynak, és Eláha úr következik. Colleagues have tabled no less. Több mint 200, illetve pontosan 265 módosítót nyújtottak be a kollégák, ezt én két szempontból is nagyon ösztönzőnek tartom. Először is jól mutatja, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, nagyon sok európai állampolgárt érint, illetve nagyon sok e-mailt is kaptunk, dühös e-mailt. A bizottság egy agresszív, agresszív fegyverlobbiről beszél, de nem ők írtak e-mailt, hanem, hanem dühös magánszemélyek. Amikor őket támadás éri, akkor ez dühöt vált ki. A bizottság javaslata alacsony minőségű és á, ideológiai jellegű. Bátorító az, hogy a módosítók tulajdonképpen ugyanazokra a túlzó részletekre vonatkoznak a bizottsági javaslatban. Például úgy tűnik, hogy többségi vélemény az, hogy a félautomata sportfegyvereket nem kell ö, betiltani, illetve nem, lehe, nem kellene tönkretenni a történelmileg értékes ö, magántulajdonban levő fegyvereket sem. Azt hiszem, hogy ö, a kompromisszumos ö, módosítók jobban tükrözhetnék az általános véleményt, Fontos, hogy az IMCO szakbizottsággal közösen egyértelmű üzenetet adjunk a tanács és a bizottság felé, valamint az európai közvélemény felé is. A bizottság bizony nagy mértékben károsítja az Európai Unió imidzsét. Sajnos a mi feladatunk az, hogy ezt a, ezt a kárt helyreállítsuk. Ami ijesztő számomra a módosítók átolvasása során, hogy azok, akik nagyon sokszor a hatékonyságot, az arányosságot hangsúlyozzák más témákban, és amellett törnek láncsát, hogy a biztonsági kérdéseket ne használjuk azonnali korlátozó intézkedések bevezetésére. Itt most támogatják ezt a jelentést. Nincs hatástanulmány, és a javaslat kollektíven több száz embert büntetne, akik semmit nem követtek el, betiltaná, illetve elkobozná azokat a magánfegyvereket, amelyek, amelyekkel semmit nem követtek el, illetve olyan személyeket büntetne, akiket, akik semmit nem követtek el. Az információ megosztás, az aktivációs normák mind mutat, kimutatható biztonsági problémára világítanak rá, erre kellene összpontosítanunk, nem képzeletbeli gondokra. Minden esetre örülök annak, hogy a parlamentben legalább jó irányba haladnak a dolgok. Köszönöm szépen, Lehó úr. Nem látok több árnyék jelentéstevőt itt a teremben, ezért megnyitom a vitát, mert Zola asszonyi a szó először is. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az eredeti javaslatban olyan módosítók is vannak, amelyek a gyűjtőket és a sportlövészeket érintik, és nem a terroristák fegyverhozzáférési lehetőségeit csökkentik. Én is módosítókat nyújtottam be, amely a terrorizmus, illetve a jogos fegyvertulajdonosok közötti kapcsolatra mutatná, mutatna rá, valamint a gyűjtőket büntetni. Szerintem a szubszidiatás elvét jobban tiszteletben kellene tartani, különösen az orvosi tesztek esetében. Többször elmondtuk, hogy a gyűjtőket aggasztja a jelenlegi javaslat, a deaktivizálási javaslat esetében nagyon fontos, hogy a történelmi és kulturális értékeit a fegyvereknek figyelembe vegyük. A kettes cikk második bekezdése konkrétan kimondja, hogy az irányelvnek a fide gyűjtőkre nem kellene vonatkoznia, és a múzeumokra sem. Miért kell megváltoztatni a jelenlegi észszerű jogszabályokat, amikor ö, minden az ellenkezőjére mutat? Én is egyetértek, javítani kell a szövegen, egyetértek a kollégákkal, valóban nem kell itt föltalálni a spanyol viaszt. A módosítók során megnéztem, hogy milyen rendszerek működnek más európai tagállamokban, amelyek hatékonyan és erőteljesen kontrollálják a fegyvereket, de mégis kiegyensúlyozottak. Málta például, az én országom jó példa, a máltai rendszer segíthet abban, hogy finomra hangoljuk az itteni javaslatot, amikor a kompromisszumos módosítókat kialakítjuk. Köszönöm szépen, azt, hogy Gómez asszony következik. Igen, én is egyetértek a jelentéstevő által megfogalmazott aggályokkal. Természetesen osztom a Kaufmann asszony által elmondottakat, illetve a frakcióm véleményét. Tényleg különbség van a sportlövészek, a gyűjtők, illetve a terroristák között. A fegyveripar fontos szerepet játszik az európai védelem terén. Tehát én támogatom a fegyvereket, megfelelő ellenőrzés mellett katonai, illetve védelmi felhasználásra, illetve korlátoznám az összes az összes többi fegyvert, amely, amelyet bármilyen érvel vagy kifogással tulajdonban tartanak. Ennek a hozzáférhetőségét korlátoznám, a magányos farkasok vagy a falkák számára hozzáférhető fegyvereket minden esetre korlátoznám. People involved in transforming weapons. Például az én országomban a gyűjtők fegyvereit, az antik fegyvereket, bárminek nevezzük, egy bizonyos csoport átalakította, bűn, kriminális célra akart ezeket felhasználni. the Bataclan, uh, the Paris, latest Paris attacks. Három nappal a bataklani támadások után Portugáliában a nemzeti rendőrség aukciót szervezett az ilyen vadászfegyverekkel kapcsolatban, illetve a gyűjtők számára készített fegyverekkel kapcsolatban. Szerintem szükség van erre az irányelvre, nem osztom azon véleményeket, amelyek igazából csak a fegyverlobbit támogatják. Azzal a kifogással, hogy hát ez a vadászoké, a gyűjtőké, és itt tovább. Nem, határozott, erős, kötelező érvényű irányelvre van szükség, amely véget vet a fegyverekkel kapcsolatos engedékenységnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. hát asszony kapja meg a szót. Tack så mycket. Ehm, säkerhet för eh, invånarna är ju en prioriterad fråga. Dock för... Köszönöm szépen. Az Európai Unió számára nagyon fontos kérdés a tűzfegyverek ügyének rendezése. Itt felmerül a magánélet védelme, a emberi jogok, és így tovább. Ezt a javaslatot miért is készítette az Európai Bizottság? Azért, hogy a terrorizmussal szemben fellépjen. Én egyébként azt szerettem volna látni, hogy az Európai Bizottságnak egész egyszerűen visszaküldjük ezt, és azt mondjuk, hogy tessék, tegyen le az asztalra egy másikat. Már így is, ahogy elmondták a kollégáim, mennyi kárt okozott ezzel. De demokratikus országból származván nálunk a vitának nagy hagyománya van, ebben az ágazatban is egyébként a sportlövészek, a vadászok és így tovább esetében nem szeretném, hogy ez a javaslat korlátozná ezen tevékenységeket, mint a sportlövészet vagy a vadászat. Nem szeretnénk őket korlátozni. Javasolnak ugye határokon átnyúló nyomonkövetési rendszer, címkézést, és így tovább. Tehát, hogy a fegyverek nyomonkövethetőek legyenek, és el tudjuk kerülni azt, hogy utána mindenféle titkos fekete piacon jelenjenek meg, vagy militások kezébe kerüljenek. Egy ilyen rendszer, hogyha nem valósítja meg az összes Európai Uniós tagállam, nem fog működni. Tehát az én hazámban például még az orvosi vizsgálatról is nagyon sok vita zajlott. Abban egyetértünk, hogy az orvosi vizsgálatokra, felülvizsgálatokra szükség van, de nem ebben a formában. Aztán pedig a sportlövészek, illetve az, hogy kivel milyen baleset fordulhat elő, még akkor is, hogyha orvosi vizsgálaton esett át, akkor eh, milyen helyzetbe kerülhet, ez ugye mind-mind probléma. Az is probléma, hogy a vidéken esetleg vannak eh, fegyverek, amelyeket nem eh, elég biztonságosan tárolnak, na de hát a bizottság javaslatai ezekben a szempontokban elfogadhatatlanok. Wimberg asszony következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tulajdonképpen ez egyfajta pánikreakció volt a bizottság részéről. Kapkodva, nagy sietségben letettek valamit az asztalra. Hát, hogyha a terrorista támadások nyomán készítették ezt, akkor folytathatom? Tehát, ha a terrorista támadások alapján vagy nyomán készítették ezt, akkor nem végeztek jó munkát, azt mondhatom. Svédországban is rengeteg a sportlövő, vadászok is vannak, és teljesen legálisan lehet tűzfegyvert birtokolni. És nagyon sokan kapcsolatba léptek velem, hatalmas felhördülés van Svédországban, de hát volt már olyan, hadd kérdezzem meg, volt már olyan terrorista, akit elfogásakor legálisan szerzett tűzfegyverrel a kezében találtak? Nem hiszem el. A, az illegálisan szerzett fegyverek okozzák a problémát. Nem a legálisan tartott tűzfegyverek jel, jelentik a gondot, hanem azok a fegyverek, amelyek illegálisan kerülnek forgalomban, forgalomba az Európai Unióban nem azokkal a fegyverekkel van a gond, amelyeket még akár regisztrálnak is, legálisan tartják őket, és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ez a javaslat tehát nem sokat javít a helyzeten, sőt, több problémát okoz. Ráadásul ez a megjegyzés, hogy az automatának kinéző félautomata fegyvereket betiltják, hát ez egész egyszerűen nevetséges. És van még egy komoly probléma, ami egyébként Svédországban nagy gondot okoz nagyon sok mm, illegális migráns bombákat használ, és így lép be egy házba, így törik ki az ajtót, és így tovább. Hát tessék, legális fegyverek illegális kézben. Korazabilt asszony következik, mondja az elnök asszony. Uh, Köszönöm szépen, nagyon fontos, hogy a terrorizmust illetve az illegális fegyverkereskedelmet komolyan vegyük. De sajnos a bizottságnak ez a javaslata nem a valódi problémára összpontosít. A valódi probléma De az igazi probléma az a terrorizmus, az illegális fegyverkereskedelem. Mi most ugye az IMCO szakbizottság munkáját követjük, itt és ott is követjük ezt a munkát, Módosítókat fogunk benyújtani, mert alapvető változásokat kell eszköz, változtatásokat kell eszközölnünk a szövegen annak érdekében, hogy ne legyen ennyire káros. Rengeteg állampolgárt Európával szembefordítunk, hogyha ezt a jogszabályt fogadjuk el, és egyáltalán nem is világos, hogy milyen kategóriákat alkalmaz a bizottság, tehát az lenne a lényeg, hogy a helyzetet a jelenlegi állapotoknak megfelelően tartsuk meg, ne változtassunk és a kategóriákat se. A B7-es félautomatákat ne soroljuk át az A1-es kategóriába, és így tovább ez a hasonlósági kritérium is nagyon ö, nagy kavarodást okozott, hogy akkor most pontosan milyen fegyvert is érintene ez, és kit érintene ez. Ne legyen ezzel kapcsolatban semmilyen változtatás. Nincs is egyébként sem semmifajta elfogadható érvelés, amely a tényeknek és a hétköznapi valóságnak megfelel, semmilyen robusztus, tényszerű érveléssel nem állt elő a bizottság ezzel kapcsolatban. Többen elmondták, hogy a hatástalanítással kapcsolatban nagyon sok helyen világos szabályok vannak, bizonyos tagállamokban nagyon jó ez a gyakorlat, van, ahol a hatástalanítás után gyakorlatilag egy vasdarab az egész, tehát a standardokat lehetne alkalmazni, és így elkerülni, hogy a hatástalanított fegyvereket aztán illegálisan újra ö, élesítsék és használhassák. Az illegális piacot kellene megcélozni, illegális fegyverkereskedelmet. A biztonságot pedig erősíteni és modernizálni. A mostani jegyzőkönyv szabályait kövessük, kövessük, és ne próbáljuk újra feltalálni a spanyol viaszt. Az adott fegyver teljesítményét figyeljük meg, és ennek alapján döntsük el, hogy valamit betiltunk-e vagy sem. Nem lehet a hasonlóság vagy egyéb nem lényegi alkatrészek alapján ítélkezni. Aztán orvosi intézkedések, orvosi felülvizsgálat. Igen, itt történt némi előrelépés. Vannak olyan országok, ahol nagyon jó a rendszer. Svédországban például az orvosi vizsgálat esetében az orvosok felelősek azért, hogy a rendőrséggel felvegyék a kapcsolatot, és tájékoztassák őket, hogy kik azok a személyek, akik nem alkalmasak sem mentálisan, sem fizikailag fegyvertartásra. A bizottság javaslatában az szerepel, hogy öt évente legyen felülvizsgálat, ez nem segít olyan tagállamok esetében, ahol már nagyon kiváló és jól működő rendszer van. Tehát a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva kellene előre haladni. Az engedélyek, illetve az időtartam ugyanez. A B7-es kategóriára nézve elnézést javítja ki magát a hozzászóló. Tehát az engedély öt évenkénti megújításra fölösleges bürokráciával és többletterhekkel járna, nem oldana meg az eredeti problémából semmit. A tagállamokra kellene hagyni a döntés jogát. Azért is, mert bizonyos tagállamokban nagyon jól működő rendszer van, ahol ellenőrzik a fegyvertartási engedélyeket. Persze nagyon fontos, hogy ezeket az ellenőrzéseket a kompetens hatóságok el is végezzék. Van azzal is problémánk, hogy a távoli értékesítést sújtják. A vidéki térségeken is biztosítani kell ezt a lehetőséget. A fegyver értékesítőjének és vásárlójának is kell engedéllyel rendelkezni, ezt kell is ellenőrizni, de hogy miért sújtják ezt a fajta értékesítést, hát az nem értem. Az interneten közben illegálisan lehet fegyvert vásárolni. Ezzel szemben kéne föllépni. Több módosító indítványt fogunk benyújtani a biztonságos tárolással kapcsolatban. Ez nagyon fontos a gyerekek védelme esetében is, vagy érdekében is. Tehát aki fegyvert birtokol, oly módon tárolja azt, hogy ez ne legyen hozzáférhető. Így elkerülve a balesetek kockázatát, illetve azt, hogy a fegyvereket esetleg ellopják és illegálisan használják föl. Az információ megosztása a tagállamok között nagyon fontos, ezt az Európoltól hallottuk, nagyon világos volt ez az üzenet, hogy együtt kell működni, meg kell osztani az információkat, nem csak a büntető eljárások során, illetve a nyomozások során, hanem még több információt a fegyverekről. Tehát a hatástalanítás, kötelező címkézés és a határokon átnyúló együttműködés erősítése, ez nagyon fontos, a javaslat rossz részeit pedig vegyük ki, ne irítáljuk a hétköznapi állampolgárokat, hagyjuk őket a szabadság jogaikkal élni, a sportlövészeti vadász és egyéb tevékenységeiket fontatni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Karádzabét asszonynak, most pedig a bizottsághoz fordulok, hogy kívánják-e kommentálni az elhangzottakat. Tessék! Yes, thank you, Chair. Just, um, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány észrevételem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Köszönet a jelentéstevőnek ezért a véleménytervezetért. Ez alapvetően a bizottság javaslatot támogatja, legalábbis legnagyobb részében. Mielőtt részletekre kitérnék, hagyd szóljak néhány szót arról, amit az imént hallottunk. A bizottság már a kezdetek óta azt mondja, hogy nem a terrorizmus kapcsán hozta meg ezt a javaslatát, hanem általánosságban a polgárok biztonságát kívánjuk garantálni, tehát nem a terrorizmusról szól ez. Arról van szó, hogy a korábbi irányelvet megvizsgáltuk, elemeztük, megnéztük, hogy milyen hatása volt, milyen hiányosságai voltak. Ezeket a hiányosságokat próbáljuk kiavítani, a tagállamokkal, a különböző érintett felekkel, az iparral, a gyártókkal nagyon sok egyeztetést tartottunk, rengeteg egyesületet megkerestünk, rengeteg emberrel konzultáltunk ezekről a témákról, tehát az irányabb tartalmáról. Azt próbáljuk tehát elérni, hogy azonosítsuk mik a problémák hol vannak, gondok, joghézagok, és ezt megpróbáljuk kiavítani. Sajnos még mindig van annak esélye, hogy a legális fegyvereket a fekete piacra, legális fegyverek a fekete piacra kerülnek, ezt kell elkerülni. Nem szabad azonban összemosni a dolgokat, káros lenne azt mondani, hogy a vadászok és a sportlövészek bármiféle módon kapcsolódnak a terroristákhoz, a terrorista csoportokhoz. Ezt nagyon alaposan két, ketté kell választani. Tudjuk, hogy eh, több százezer olyan törvénytisztelő polgár van, aki vadászik, aki sportlövészetet folytat eh, a saját legálisan tartott fegyverével, és közben betartja a tagállam és az EU-s jogszabályokat. leszögezem még egyszer, tehát nem szeretnénk egyáltalán összemosni ezt a két kategóriát. Nem akarjuk lárpor lár kurtítani ezeknek a törvénytisztelő polgároknak a jogait. Which are, um, um, important. Néhány észrevételt engedjenek meg nekem. Nagyon-nagyon részletes azért nem leszek, két dologra térek ki B7-es kategória. Több hozzászólás elmondta, hogy a hasonlóság nem jó kritérium. Ezt mi is megmondtuk, már a vita elején leszögeztük. Tudjuk, hogy ez egyáltalán nem jó kritérium, és nyitottak vagyunk bármilyen ennél jobb alternatívára, javaslatra. Ezt elmondjuk itt is, elmondjuk a tanácssal folytatott egyeztetéseken is. Ha bárkinek jobb ötlete van, akkor kérem álljon elő. Valaki azt mondta, hogy nevetséges a szöveg, a javaslat. Ez a szöveg egyébként már 91 óta benne volt az irányelvben, mióta létezik, úgyhogy így, ahogy volt, benne volt az irányelvben, ezt az alkategóriát a B-ből az A-ba csoportosítanánk, osztályba csoportosítanánk át. A célunk, és gondolom ebben egyetértenek, az, hogy nem szeretnénk, hogyha félautomata verziók jelennének meg, a lófegyverek esetében, és nem lenne jó, hogyha ilyenek lennének a, ló, a sportlövések kezében, tehát nem hiszem, hogy egy Kalasnyikov fél automata változatát a legális piacon bárki szívesen viszont látná. Nem ugye bárki számára elérhető. Kérdés, hogy hogyan lehet mindezt jobban megfogalmazni. Az egyik hozzászólónk ismertette a kritériumokat. Igen, igen, ezt meg lehet vizsgálni, talán ez mutatóbb, tehát technikai kritériumokra van szükség. Gyűjtők. Ez is nagyon fontos téma a bizottság számára. Javaslatunk célja most az, ahogy véget vessünk annak a helyzetnek, amit az irányelv teremtett, akkor a, jelenleg az irányelv hatájából kívül esnek, vagy hatáján kívül esnek a gyűjtők nem akarok diszkriminálni a gyűjtőket, a gyűjtők általában törvénytisztelő személyek, de az irányelv jelenlegi formájában nem szól a gyűjtőkről. A gyűjtő az EU jogszabály, EU-s jogszabályok szerint, bár vannak tagállami jogszabályok, tehát az EU-s jogszabályok nem szólnak a gyűjtőkről, nyilván a tagállamok úgy érezték, hogy rendelkezni kell a gyűjtőkről is, az EU-s alapjog nem mond erről semmit, csak azt mondja ki, hogy egész egyszerűen, hogy a gyűjtőkre nem vonatkozik ez az irányelv. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyűjtőket is be kell vonni az irányelv hatájába. Kérdés, hogy hogyan kell őket szabályozni, de annak, annak nincs alapja, hogy az EU-s jogszabályban ne szóljunk egy szót sem a gyűjtőkről. Nincsenek szabályok, nem esnek a hatály alá, nincs arra szükség, hogy, ezt rende, hogy erről rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy elvileg egy gyűjtő az A kategóriájú fegyverekhez is hozzáférhet, amit egyébként minden más fegyvertulajdonost tulajdonostól megvanunk, mint lehetőség. Kérdés, hogy miért adjuk meg ezt a lehetőséget viszont a gyűjtőknek, úgy gondolom, hogy a gyűjtőkre is vonatkoztatni kell egy jogszabályt. Ez a két legfőbb probléma, ezt akartam kiemelni. Köszönöm. Then back to the rapporteur. Köszönöm. Köszönöm, Valéro asszony következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, én szerintem már végül is meg tudunk mi egyezni, és lehet ebből jó irányelv. Az Imkóban is ezen, erre, ezt próbálják elérni, és mások is készítenek véleményt. A kollégák elmondták már előttem, hogy mennyire fontos az, hogy otthon, tehát a tagállamokban milyen benyomás alakul ki rólunk, mit gondolnak a sportlövészek, mit gondolnak a gyűjtők, mit gondolnak a vadászok. Szerintem azt gondolják, hogy őket, az ő életüket meg akarjuk nehezíteni, és nyilván ezt majd a médiában is láthatjuk. Több mint 200 módosító született, voltak rossz nyelvek, melyek szerint én írtam az összes módosítót, de nyilván nem erről van szó. Egyáltalán nem volt olyan cél sem, hogy összemossuk a terroristák kategóriáját a sportlövészekkel, illetve a vadászokkal. Úgy gondolom, hogy abból kell kiindulnunk, hogy a tagállamokban homlok egyenest eltérő szabályok vannak. Például Spanyolországban sokkal szigorúbbak a szabályok, mint mondjuk Észak-Európában. Tehát Szerintem nem az a cél, hogy egy mindenki számára egységes modellt állítsunk fel, hanem használjuk ki azt, ami már jól működik. Anna Maria elmondta, hogy Svédországban mi a helyzet. Az orvosoknak bejelentési kötelezettsége van, de ez a rendszer sem mindig jól működik. Én egy olyan modellt preferálnék, amit minden egyes tagállamban működőképes, és pszichofizikai garanciát kell adni arról a szeméről, aki fegyvertulajdonos. Próbálom elérni azt, hogy kompromisszumokat, olyan kompromisszumokat tudja kidolgozni, ami elfogadható az összes árnyék tevő számára, tudván, hogy mások a tagállami szabályok. Köszönöm. Köszönöm, Valéro asszony. Köszönöm, kollégák, a hozzászólásokat. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. erősebb és intelligensebb átlépési rendszer a határátlépésnél. Először a bizottság nyilatkozatát hallgatjuk meg, és utána pedig a vita következik. Ki van itt a bizottságtól? Szulon úr, a Digi Home-tól. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ebben a témában nagyon fontos az, hogy megfelelő információcsere jöjjön létre a tagállamok között, hogy megfelelően meg tudják oldani a határvédelmet. Ez, e- ez evidencia a European Agenda for Security következtetéseiben ezt olvashatjuk. Az elmúlt évek során azt láthattuk, hogy egyre több olyan adott, adatrendszer van, amely kormányközi módon működik, és amelyet föl tudnak használni a határvédelmi és rendőri szervek, és személyes adatokhoz juthatnak. Most át kell lépnünk a következő fázisba. A kérdés az, hogy ezt a már most is célzott rendszert hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, milyen rendszerekkel, és hogyan lehet ezt egy igazi hatékony fellépését tenni. A Schengen rendszerre, az Eurodakra és a vízum információs rendszerre is történik utalás, az EPI-re, a Kumra, az európorra, az ECRIS-re, a Göztemi rendszerre, illetve az Interpol adatbázisára. Ezen adatbázisok közül vannak olyanok, amelyek kiválóan működnek, de a nyilatkozatban arról is olvashatunk, hogy ezeknek a rendszereknek lennének még, lehetne még, ezeket fel lehet még optimálisabban használni, illetve hogy nehezen átlátható ez a sokrétű rendszer. Ezekre a hiányosságokra szeretnék most néhány példát mondani. A Schengen információs rendszer a legnagyobb és leghasz, leg, gyakrabban használt információs rendszer. 63 millió riasztást tartalmaz, 3 milliárd szor alkalmazták a tavalyi év során a felhasználók. De hiányzik egy fontos funkciója. Ma név alapján lehet benne keresni, de új lenyomat alapján még nem. Ez ezt jelenti, hogy ha valaki a SIS rendszerbe bekerül, akkor elképzelhető, hogy csupán az új lenyomata alapján nem lehet őt majd azonosítani, nem lehet őt megtalálni. A Schengen információs rendszerben tehát NEFIS nevű új, lenyomatot, új lenyomat felismerő rendszert kell mi hamarabb megvalósítani. Ez az új javaslat arra is vonatkozik, hogy a harmadik országokból származó személyek hogyan léphetnek be és léphetnek ki az Európai Unióból. Illetve olyan harmadik országokból származó személyekről is szól ez, akire nem vonatkozik a vízumkötelezettség. Sokszor ezen személyekről semmilyen információ nem áll a határvédelmi szervek rendelkezésére, mielőtt odaérnének fizikailag a határhoz. Kérdés, hogyan lehet erre vonatkozóan egy információs rendszert felállítani? A rendszerek tehát sokrétűek és nehezen nem átláthatóak gyakorlati nehézségei vannak a határvédelemnek és a rendőri szerveknek, abból a tekintetben, hogy hogy férjenek hozzá ezekhez az adatbázisokhoz. Nem minden tagállam kapcsolódik az összes rendszerhez, és az adattárolás módja is eltérő. A rendszerek nem kapcsolódnak egymáshoz. Ez komoly gond. Erre vonatkozóan négy célkitűzésünk van. Ezzel ezen keresztül próbáljuk meg elérni azt, hogy intelligensebb legyen ez az adatrendszer. Az első célkitűzés az, hogy kiegészítő jellegűek legyenek ezek, az adatbázisok ne legyen átfedés, és nagyon fontos, hogy a hiányosságokra odafigyeljünk. Nagyon fontos az, hogy a technológiai fejleményeket, fejlődést beépítsük a rendszerbe. Harmadik az alapjogok teljes mértékű figyelembevétele és tiszteletben tartása az EU-s és harmadik országba származó állampolgárok esetében. Negyedik, ahol ez lehetséges, az információs rendszereket össze kell kötni, és az interoperabilitásra kell törekedni. Lehetővé kell tenni azt, hogy egyszerre lehessen használni a rendszereket, hogy a rendőrök és a határvédelmi erők ezt megfelelően tudják használni, ha erre szükség van. De természetesen úgy, hogy az adatvédelmi irányelveknek megfelelnek. Az interoperabilitást EU-s szinten megpróbáljuk mi hamarabb ellépni, ezért az, EU fölállít, az Európai Bizottság fölállít majd egy munkacsoportot, amiben az összes tagállam hatóságai, szakértői és egyéb érintett felek is helyet kapnak. Júniusban lesz az első ülésük. A cél tehát, hogy, az in, hogy a különböző rendszerek interoperabilitása megvalósuljon, az arányosság, a technikai feltételek figyelembevételével. megpróbáljuk rövid, közép és hosszú távon a follow megoldani majd a munkacsoport munkája, munkájának eredményével kapcsolatban. Konkrét fellépéseket is tartalmaz a bizottság javaslata. 2016-ban elkezdődnének ezek már nem sokára. Közé tesz az Eurotag jogi alapjáról egy javaslatot az Európai Bizottság az illegális migráció és a vissza térítés, a visszaküldés témájáról, aztán a Schengen információs rendszer jogalapjáról is lesz az év végéig még egy javaslat. Cél, hogy a vízum információs rendszer tovább javuljon. Felül kell vizsgálni az EPI adatok felhasználásának módját, de nagyon fontos az, hogy a különböző személyi azonossági dokumentumokat hogyan használjuk fel, és a, ezen dokumentumok hamisításával kapcsolatban is fel kell lépni. Az AFIS fejlesztése is fontos célunk. Egy EU-s szintű utazási információs és engedélyező rendszer létrehozásán is gondolkodunk. azt is feltárjuk, hogy a különböző kutatási interfészeket hogyan lehet one-shop stopként, tehát egy ablakos módszerként alkalmazni, de tisztázni kell a hozzáférési jogosultságot. A bizottság megvizsgálja, hogy ezt hogyan lehet megfelelően kifejleszteni. Egyébként vannak már javaslatok a létező, a létező rendszerek összeköttetésére. Nagyon fontos az, hogy legyenek olyan biometrikus adatbázisok, amelyekhez mindenki hozzáfér. Ennek a lehetőségét is megbeszéljük majd, illetve egy közös adatregiszter elképzelésével is foglalkozunk. Az Eulizával együtt egy egyetemes üzenet formátumot is megpróbálunk kidolgozni, vajon az SES, az Europol rendszerével együtt, működ, együtt alkalmazható-e? Egyébként egy központi monitoring kapacitást is kidolgoz majd említett intézmény. A tagállamok rendszer felhasználását is figyelemmel kísérjük, megpróbáljuk elérni azt, hogy minél nagyobb mértékben használják a tagállamok a SIS-t, hogyan töltik ezt fel adattal, illetve hogyan kérnek le adatokat. Az Interpol eszközökhöz való hozzáférést is vizsgáljuk az összes külső határon. Az Europollal együtt a szinergiák kidolgozásán dolgozunk majd az Európol rendszerei és az egyéb Schengenhez kapcsolódó rendszerek között. Van tehát elég sok tennivalónk, koordinált föllépése van szükség, Azonban csodaszerről nincs szó, évekbe telik, míg az összes javaslatot végre tudjuk hajtani, és meg tudjuk valósítani. Évekig tart, míg kiteljesül majd, és tökéletesen működő lesz az EU külső határain ez az információs rendszer. Ugyanakkor az adatvédelmi jogszabályokat tiszteletben kell tartani, ez nem könnyű feladat, de erre, mindenre szükség van ahhoz, hogy a külső határainkat jobban meg tudjuk védeni, illetve hogy a belső biztonságunkat fejleszteni tudjuk. Köszönöm. Now I open the floor for discussion. Köszönöm szépen, Gáli úr, az első a vitában. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy először is köszönetet mondok a bizottságnak a jelentéséért. Nagy öröm számomra, hogy végre egy átfogó áttekintést adtak. Látjuk, hogy hol vannak a problémák, hol kell javítani, és hogyan néz ki a rendszer, milyen lépéseket kell tennünk. A Schengen információs rendszerrel kezdeném a hozzászólásomat. A költségvetési problémák mellett azt hiszem, hogy egy nagyon jól kihasználható rendszerről van szó, egy jó példája a jogszabály megvalósításának, érvényesítésének. A digitális új lenyomat terve már szerepelt a folyamat elején is, és ennek a működését értelmezték, értékelték. A bizottsági ütemterv alapján jó pár, jó pár javítást lehetett eszközölni. Az, a SIS program elején az Európai Bizottság és az Európai Parlament megvédte ezt az eszközt, akkor, amikor a tagállamok igazából vonakodtak. Szerencsére átment ez a rendszer, jóváhagyást kapott, és most nagyon örülök annak, hogy ismét közösen tervezzük ezt a rendszert, közös intézkedéseket vizsgálunk. És mindemellett hat kérdést fogalmaznék meg először is. A bizottság gondolja el, hogy hasznos bejelenteni azt, hogy új javaslatok születnek majd, akkor, amikor emellett egy szakértői csoportot is létrehoznak, azzal a célra, hogy például megnézzék, vannak-e átfedések a rendszerben. Aztán létezik egy ügynökség az Európai Információ kezelésére, ez a rendszer, ezt nem szabad, nem szabad figyelmen kívül hagyni. megfelelő mandátummal kell, hogy rendelkezzen, hiszen egyre nagyobbak az igények, a szükségletek. Úgy érzi a bizottság, hogy a jelenlegi finanszírozási struktúra kielégítő mértékű. Harmadsorban, ami a határellenőrzést illeti, lehet, hogy a bizottságnak felül kell vizsgálni az Eurodac és a SIS jogalapját. Terveze a bizottság ilyet, terveze tervezi-e ezeknek a javaslatoknak a párhuzamos benyújtását. Illetve a bizottságtól azt is szeretném megtudni, hogy az eurodakot hogyan fogja felhasználni a másodlagos mozgások ellenőrzésére. Ötödik kérdésem. A bizottság úgy vizsgálja az információ minőségét, mint a horizontális probléma lenne, és egy központi monitoring kapacitást kíván fölállítani. El, erre szeretnék rákérdezni, pontosan miről van szó. És végül hatodik és utolsó kérdésem. Úgy érzi -e a bizottság, hogy új eszközökre van szükség, annak érdekében, hogy a dokumentumok elektronikus biztonságát javítsuk, illetve az identitást kezelés tekintetén előrelépés történjen. Mit kíván tenni a bizottság ebben a témában? Elnök, köszönöm szépen. Spájú. Asszonyi a szó. Köszönöm szépen, tisztelt Fajon asszonyé. A szó, köszönöm elnök asszony, én is üdvözlöm a bizottság fellépéseit, egy akciótervet, egy cselekvési tervet készített az adatok kezelésére a jövőben. Szerintem ez nagyon jó irányba mutat. Koel úr egy-két kérdést felvetett, nos nekem is vannak kérdéseim. A bizottság egy központi adatbázist képzel el a jövőben, most pedig ugye megvan a PNR adatbázis, megvan a Schengeni adatbázis, illetve vannak ilyen adatpúlok, Ez a cselekvési terv valóban megfelel az eddig elvégzett munkának? Gondolok itt például az intelligens határokra, illetve más fontos SZISZ anyagokra. Valóban különböző kategóriákat egy pultba helyezhetünk, gondolok itt a menekültekre, vagy a, a menekült kérelmet benyújtókra, a vízummal rendelkezőkre, vagy a vízum kötelesekre. Aztán Coelho úr utalt a szakértői kérdésre, hogy egy ilyen szakértői munkacsoportot kívánnak létrehozni párhuzamosan a jelenlegi rendszerre. Szeretném tehát látni, hogy a jelenlegi munka hogyan fogja befolyásolni a jövőt. Valóban megfelelő irányba haladunk-e? Köszönöm. Innen asszony következik. Igen, köszönöm szépen. Az én kérdésem is ugyanabba az irányba mutatna, mint a kollégák kérdései. Először is köszönettel tartozom a bizottságnak, hogy eljöttek és megvitatják velünk ezt a kérdést. Mindannyian tudjuk, hogy mi a feladatunk. Azt akarjuk, hogy ne omoljon össze a Schengeni rendszer, akkor valami újra van szükség. Nekem is lenne egy-két megjegyzésem. Egy közös központi rendszert kívánnak létrehozni. Ahogyan kollégám Fajonasszony is rámutatott, én is úgy gondolom, hogy szerintem nem hiányoznak az adatok. A problémát az integrált megközelítés és az interoperabilitás hiánya, valamint az együttműködés, a tagállamok közötti együttműködés hiánya okozza. Így azt kérném a bizottság képviselőjétől, hogy mondja el, miért van szükség egy új rendszer létrehozására. Meg kell, hogy győzön bennünket a biztonsági előnyéről ennek a rendszernek. Aztán, ami az adatmegőrzést és a, a illeti, véleményem szerint a bíróság döntései, döntései alapján nagyon nehéz egy ilyen adatmegőrzési időszakot létrehozni. A biometrikus adatok alkalmazása pozitív és negatív hatásokkal is jár. Mik azok a biztosítékok, amelyekkel garantálhatjuk, hogy megfelelően és szabályosan, törvényszerűen őrzik az adatokat, tárolják ezeket az adatokat? A bizottság az az illegális migrációra összpontosított, és figyelmen kívül hagyta a külső határok védelmének megerősítését. Én értem, hogy a prioritások változnak, de azt hiszem, hogy az a kihívás, hogy minden ide vonatkozó kérdéssel megbirkózzunk. Köszönöm. Ábrecht úr, igen, én is köszönöm a beszámolót. Azt hiszem mindannyian megállapodtunk abban, hogy a jelenlegi információ megosztása, illetve az ahhoz való hozzáférés könnyítése rendkívül fontos, hogy kiszűrjük a gyanús tevékenységeket. Aztán, ami a határellenőrzést illeti, ebben a kérdésben is ez hozhat előrelépést, ugyanígy a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban is. Ezért tudnunk kell, hogy mire összpontosítunk. A másik oldalon azonban, amikor interoperabilissá akarjuk tenni a rendszereket, és jobb hozzáférést kívánunk biztosítani az információhoz, akkor fölmerül a kérdés, amely nem csak szónoki kérdés, a szabványok horizontális bevezetéséről beszélek hogyha megnézzük a vízuminformációs rendszert, vagy a Schengen információs rendszert, az Eurodacot, a Europolt, tehát a különböző adatbázisokat, ugye legutóbb a PNR adatbázis is megjelent. Tehát, ami az adatvédelmet illeti, minden egyes esetben más szabványokat, más normákat látunk. Sikerült a egy adatvédelmi rendszert létrehozni a rendőr és igazságszolgáltatási fellépések terén Maria Leosztin jelentéstevő kemény munkájának köszönhetően, de ez az irányelv nem fog vonatkozni ezekre a rendszerekre. Ezért fölteszem a kérdést, hogyha koherensek akarunk lenni, és valóban őszintén az a célunk, hogy a szabványokat a helyére tegyük, akkor miért nincs egy olyan bizottsági javaslat, amely egységes standardokat áll, állítana föl? Ez érthetetlen számomra. A parlament már többször kérte azt, hogy legyenek az adatvédelem tekintetében egységes szabványok. Nagyon jó, hogy megvan az adatvédelmi irányelv, amely vonatkozik az európai tagállamokra, de mi a helyzet az európai intézményekkel, ügynökségekkel, testületekkel. Szerintem tényleg ez lenne az előrevezető út. Ugyanazon magas normáknak kellene érvényesülnie az európai intézmények és rendszerek esetében, és az interoperabilis rendszerek esetében, mint amiket a tagállamoktól elvárunk. Aztán, ahogy az előttem szólóak is rámutattak, még mindig vannak korlátok, amelyeket meg kell vitatnunk, és meg is kell valósítanunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Bírósággal együtt kell működnünk majd az adatok megőrzési időszaka illetve a szándék korlátozása tekintetében. A Privacy for Design rendszeréről beszélünk. Azt hiszem, hogy egyértelműen látjuk, hogy milyen adatmegőrzési időszakkal kell számolnunk, illetve nagyon fontos, hogy egyértelmű katalógusok, egyete, egyértelmű indikációk legyenek, a, meg, a maximális adatmegőrzési időszak pontosan definiálva legyen. Szerintem itt egy harmonizált megközelítésre van szükség. Nem elég azt mondani, hogy ezek a rendszerek egymással együtt tudnak működni, azonban mindegyik különböző szabály alapján működik. Köszönöm, Verzsi asszony következik. Oui, merci. Euh, excusez-moi, mais je crois que je n'avais pas demandé la parole. Je pense... Köszönöm szépen. Én nem kértem szót, de mivel árnyékjelentés tevő vagyok, igen, nem csodálkozom, hogy megkaptam a szót. Euh, bon, d'abord, euh, je voudrais remercier la Commission parce que c'est vrai que c'est la première fois que je Ezzel is köszönettel tartozom a bizottságnak, hiszen első ízben találkozom olyan anyaggal, amely az összes adatbázissal kapcsolatos rendszert katalogizálja, illetve megpróbálja összefogni. És az ezzel kapcsolatos munkával, kérdések, munkával kapcsolatban kérdések merülnek föl. Több szinten felülvizsgálat történik, az egymás mellett levő rendszereket nagyító alá vesszük, aztán azt szeretnénk, hogy eh, interoperabilis eh, rendszereket eh, alakítsunk ki, Nos, nem tudom, hogy egyetértek-e Albrecht kollégával a harmonizált rendszer kialakításában. Amikor az interoperabilitásról beszélünk, akkor mindig félelemen fog el. Szerintem itt elég különböző rendszerekről beszélünk, teljesen más céló, céllal működnek ezek a rendszerek. Ugye ott vannak az ellopott dokumentumok, az Európol által jelzett személyek, a menekültügyi kéremek, ezek teljesen különböző területek. 3 milliárd hozzáférés a SZISZ rendszer esetében? Hát ez is kérdéseket vet fel. Mit teszünk ezekkel a hozzáférésekkel? Aztán a technológiai eszközök nem oldanak meg mindent, nem tudunk mindent biztosítani, tehát aggódom, amiatt, hogyha a tagállamok nem megfelelően érvényesítik a rendszereket, ez Franciaországra is vonatkozik. Coelho úr, mennyiben felelünk meg az előzetes célkitűzéseknek? Tehát valóban némi koherenciára lenne szükség. Ami a határellenőrzést illeti, az ezzel kapcsolatos úgynevezett intelligens határok, Ugye egy csomagban fogtuk össze ezt az intelligens határok csomagjában. Most talán ez pontosan jó lehetőség lenne arra, hogy globális megközelítést alkalmazzunk, de azzal a feltétellel, hogy hogy ne állítsunk fel paralel rendszereket olyan rendszerekből, amelyeket ebbe az előzőbe kellene beletenni. Ott van a, határvéde, a határvédelem kérdés, az ezzel kapcsolatos adatvédelem, aztán ott van a PNR, valamint az adatvédelmi csomag. Nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy valamilyen koherenciát biztosítsunk a rendszerek között. Ott van a víz rendszer felülvizsgálata is. Hát igazából nem látok tisztán. Nem látom, hogy hogyan lehet a szakadékokat áthidalni, a homályos foltokat kitisztítani. It's always good and useful to ask for the floor, especially if I am not informed that you are a shadow. Mrs. Intrad. A kértek szót még mások is. Intvet, Intvet asszony következik. Elveg, ha az elviekben beszélünk, akkor ugye nem igazán elfogadható ez, ami történik itt, rengeteg kérdője merül fel. Ennek a javaslatnak már voltak előfutárai, illetve elődei a múltban. És például mi van azokkal, akik ugye a vízumuk lejárta után is itt maradnak, ezeket kellene, ezeket az embereknek, ezeknek az embereknek a kiszűréséhez képest most már a külföldi harcosokkal szembeni fellépés síg jutottunk, és vannak olyan elemek, amit például a nem lét, az eurodák, több évvel ezelőtt volt az, amikor erről döntöttük, akkor azt mondtak tehát nekünk, hogy ó, hát az erodak az semmi más nem fog szolgálni, csak azonosítási célokat, semmi mást emlékeznek. Néha érdemes visszatekinteni a múltba. És az is érdekelne engem, mert ugye szerepel itt egy európai vagy EFTA rendszer, hát én feltettem a bizottságnak már egy kérdést a korábbi fordulóban, amikor ugye az első javaslatot vitattuk meg az intelligens határokra vonatkozóan. Az a következő volt, az USA-ban is van egy ilyen belépési-kilépési rendszer, és még ők is nehézségekbe ütköznek ennek a megvalósításában. Hát akkor mi miért gondoljuk, hogy nekünk könnyebb lesz, vagy jobb lesz? És még valami, tudom, hogy ez tabu, de hát mi van a pénzügyi érdekekkel? Mert ezeket a rendszereket nyilván bizonyos cégek fogják megépíteni és installálni, oda telepíteni. Én liberális vagyok, tehát támogatom a piacgazdaságot, és azt, hogy bizonyos cégek jó megtömjék a zsebeiket, de hát azért eh, mi van az ebben az ágazatban működő cégekkel, ugye, akik rendelkeznek a szakmai tapasztalatokkal, Engem nagyon érdekelne, hogy az Európai Bizottság milyen cégekkel tárgyalt, kitől kapta az ajánlásait és a szakmai tapasztalatokat, a pénzügyi besléseket, és így tovább. Mert egyébként szerintem is Koei úr majd megerősíti ezt, hogy az ilyen projektek eredeti költségbecslése az nem teljesen pontos szokott lenni. Ugye az SZSZ is hatszorosára nőtt? Nem, nyolcszorosára tessék. Tehát én még nem láttam semmilyen olyan mega méretű információs rendszert, amelyet sikerült a határidőn belül és az előre felbecsült költségvetésen belül létrehozni. Úgyhogy én elviekben nem ellenzem ezt a javaslatot, de azért azt mondhatom, hogy egy icipici szkeptikus vagyok. Köszönöm, Szofi Laurisztin asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretném tulajdonképpen az előző eszmefuttatást folytatni, és abból kiindulni, hogy mondjuk az adatvédelmi helyzet megváltozott. Nagyon sok munkát végeztünk, annak érdekében is, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy milyen adatokról van szó, hol és hogyan gyűjtik össze ezeket, és mindig az adott felhasználási cél kell, hogy a korlát legyen. El kell vitatkozni arról is, és el kell gondolkodni arról is, hogy milyen típusú adatokra van szükségünk ahhoz, hogy ez a közös biztonsági térség megvalósulhasson. Ugye nagyon sok európai intézmény születik, kap új funkciókat, az Európol, az Euródak, ugye most lesz majd közös határőrség, parti őrség, és így tovább. Tehát azon kell elgondolkodni, hogy a biztonság megvalósításához milyen, pontosan milyen adatokra van szükség. Legyen egy nagy közös adatbázis, vagy pedig sok különálló, ami harmonizált. Ha hozzáférhető minden, akkor nem probléma, de az adatgyűjtési szempontok legyenek harmonizáltak, és a másik oldalról pedig az legyen igaz, hogy a magánszemélyek érdekében, az ő biztonságuk és magánéletük védelmének érdekében járjunk el. Nem csak irányelvről van szó, hanem rendeletről is. Ugye hadd mondjam mindenkinek, hogy az irányelv az csak a bűncselekményhez kötődő dolgokról szól, de például az intelligens határok nem kapcsolódnak bűncselekményekhez, de itt is kellenek standardok. Tehát egy picit tovább kell lépnünk, hogy világosan lássuk, hogy az egész rendszerben tágkeretek között mit teszünk mert aztán majd megjelenhetnek új kezdeményezések, újabb szerződések, és így tovább, és akkor azok nagy felfordulást okozhatnak, hogyha nincsen közös egyetértés az úgynevezett purpose limitation témájában, tehát hogy mi a konkrét célja az adatgyűjtésnek, ez legyen a korlátozó tényező. Nagy hiányosságok vannak még az adatgyűjtésben is, tehát vannak olyan adatok, amelyeket nem gyűjtenek össze, és nincs, van olyan lépés, amit megkívánunk tenni, de senki nem gyűjti össze az adatokat hozzá, közben nem figyelünk oda, hogy milyen emberi jogokat kellene megvédeni, és így tovább, tehát azért vannak itt hiányosságok. Köszönöm Laurisztina asszonynak, és akkor visszaadom a szót. A bizottságnak, hogy válaszoljanak a kérdésekre. So concerning the... Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Az adatvédelmet, illetve az adatgyűjtés céljának a korlátozó jellegét tekintve. Az a meggyőződésünk, hogy a létező rendszerek, de a tervezettek is teljesítik az előírásokat, nagyon szigorú adatvédelmi rendeletnek, előírásoknak felelnek meg EU szinten. Szerintem a be- és kiléptetési rendszer a részletes elemzését úgyis majd elvégzi ez a szakbizottság egy későbbi szakaszban, de mindent át tudok adni, tehát a szükséges biztosítékokat, ezt a purpose limitation a magánéletvédelmét, és így tovább, tehát mindenről tudok adni információt, ezeket beépítettük a javaslatba. ami pedig azt illeti, hogy egyrészt vannak új javaslatok, másfelől meg jön, vagyis hát bejön a képbe a szakértői csoport, nyilván az interoperabilitást fogják elemezni, és azt, hogy hogyan lehet tovább lépni, a rendszerek összeköttetését és interoperabilitását tovább javítani. Ez gyakorlatilag az egyik aspektus, amit felsoroltunk a közleményben. A közleményben még az is szerepel, hogy vannak olyan területek, amelyekről nem beszélünk, az, az információ hiányos. Például vannak olyan utazók, akik nem rendelkeznek vízummal, és megérkeznek a külső határokra. Az ő érkezésükről előzetes információnk nincsen, tehát a határőrség számára ez egyfajta információ hiány. És ez oka tehát valami fajta utazási engedélyezési rendszer létrehozása segíteni ezt. Van még az a fajta kötelezettségünk is, hogy elemezzük a különböző rendeleteket, a SZISZ, a VISZ, az EULISA rendeleteit, és értékeljük ezeket ki, tehát a rendeletek kiértékelésének végén több információval fogunk rendelkezni, ezen kívül pedig az ilyen rendeletek esetében már fény derült arra, hogy szükség lenne ezeket újra megnyitni és módosítani, annak érdekében, hogy a rendszereket javíthassuk, és az ügynökség működését is javíthassuk. The, the mandate and the, the current structure and the financing. Nyilván a megbízatás, a jelenlegi struktúra, a finanszírozás is mind felmerül az eu EULISA esetében. Ők felelősek ugye ezekért az IT rendszerekért concerning the quality of data. Uh, Ami pedig az adatok minőségét illeti, én a bevezetőben szóltam már erről, de hadd egészítsem ezt ki. Megvannak ezek a működő rendszerek, de biztosítsuk azt, hogy ezek a rendszerek valóban működnek, és ezeket használják őket, és olyan információkat töltenek fel a tagállamok, amelyek a szabályoknak megfelelnek. És ezek az információk később felhasználhatóak, tehát a technikai előírásoknak, specifikációknak megfelelnek. Ezek a specifikációk garantálják azt, hogy az egyszer a rendszerbe betöltött információkat később vissza lehessen keresni és felhasználni, és egy érintett személyt például azonosítani lehessen az adataival együtt. Tehát a mi szempontunkból a specifikációkra szükség van, és fontos az, hogy az EULISA ezen adatok minőségét folyamatosan figyelemmel kísérje. Aztán pedig az, hogy ez az adatbázis egy, egy központi nagy adatbázis legyen, vagy pedig több külön álló adatbázist kapcsoljunk össze, hogy ezek elérhetőek legyenek, még megvitatandó. A hosszú távú célkitűzés nyilván az, hogy az adatok elérhetőek legyenek. Az első az az lesz, hogy legyen egy közös interfész, utána pedig az, hogy a rendszerek egymáshoz kapcsolódjanak, és elkezdjenek bizonyos szolgáltatásokat megosztani egymással, tehát például az, az AFIS, ugye az automatikus újlenyomat párosító vagy kereső rendszer, és ezután beszélhetünk egy integrált adatbázis megteremtéséről. Egyébként az, hogy egyetlen egy nagy központi adatbázis létezik, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez biztonságosabb. Minden egyes információt különböző célból gyűjtenek, és a cél gyakorlatilag egy címkeként ott szerepel majd az adatbázis rekordon, tehát, vagy rekordban, tehát arányos lesz az eljárás, már rögtön az elején, de nem az garantálja a biztonságot, hogy egy bizonyos adatrekord egy központi adatbázisban van, lehet több különböző adatbázis is. Tehát az adatrögzítés jellege maga garantálja a biztonságot. Az, hogy hogyan helyezzük ezeket el, még változhat. Az adatok megőrzésére vonatkozó szabályok. Például, hogyha Technikailag integrált az adatbázis, az nem jelenti azt, hogy az adatgyűjtés célja, vagy az adatmegőrzés időtartama megváltozik. So, concerning data protection, I already answered. Nézem, hogy a kérdéseket itt feljegyeztem, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre válaszoltam. Operability doesn't mean that we are mixing up, mixing up, mixing up data coming. Aztán pedig az, hogy a különböző rendszerekben érkező adatok összekeverednek, vagy az, hogy a rendszerek egymással kapcsolatba tudjanak lépni, ezzel kapcsolatban is kaptunk kérdéseket. Ugye ahelyett, hogy a felhasználó és több különböző rendszer között kelljen interakciókat bonyolítani, mi leegyszerűsítjük az adatbázis lekérdezést, egy lekérdezési eljárás segítségével lehetne adatokhoz hozzáférni valamennyi összekapcsolt rendszerből. Ez azt jelenti, hogy az információnak a hálózaton belül nem kell össze-vissza több rendszerből külön-külön a felhasználóhoz áramolni, hanem központi szinten megvalósul ez a kollektivitás, és így kapja meg, így fér a felhasználó adatokhoz. De ez nem jelenti azt, hogy a felhasználó hozzáférési jogai változnak, csak egyszerű, egyszerűsítjük a több különböző rendszerhez való hozzáférést. Egy lekérdezésen keresztül például. Szerintünk ez a fajta összekapcsoltság központi szinten, tehát ha ez központilag megvalósul, akkor ez nagyon hasznos adatvédelmi szempontokból is. Ez lehetővé teszi azt ugyanis, hogy az adatok duplikálását elkerüljük. Nem kell ugyanazt az információt átmásolni és az egyes rendszerekben külön-külön tárgyolni, tárolni. Hogyha egy helyen, bármilyen rendszerben egy adott információt rögzítettek, akkor ahogy azt a különböző rendeletek előírják, ehhez hozzá lehet férni, aki arra jogosult hozzáférhet ehhez. Tehát megsporoljuk azt a tárhelyet, ahol egyébként duplikáltan tárolnánk, vagy sokszorozva tárolnánk adatokat. Aztán az adatgyűjtése kapcsolatban is voltak kérdések. A magas szintű szakértői csoport ezzel is foglalkozik, és az is egy kérdés, hogy mi a átfedéseket szüntessük meg, és a hi- meglévő hiányosságokat is szüntessük meg. Would not be identified or would not be Uh, registered in... azt meg, hogy utasok bizonyos csoportjait ne rögzítsük a rendszerbe. Azt hiszem, hogy válaszoltam valamennyi kérdésre. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a válaszokat, megköszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat és kérdéseket. Most folytatjuk a munkánkat délután három órakor. Mindenkinek kellemes ebédet kívánok.